Ja, Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, megnyitnám újra az ülésünket, és haladunk tovább a miniszterek sorában. Dán soros elnökségünk van. Tegnap két miniszter volt itt, a mezőgazdaság és halászatért felelős miniszter, majd az éghajlatvédelmi miniszter látogatott el hozzánk tegnap. Ma pedig Pia Olsen Dír van itt, aki Dánia egészségügyi minisztere, illetve megbízott Dán egészségügyi miniszter, a miniszterasszony ugyanis gyermeket szült, ezért ma nem tudott itt lenni. Ezúton is gratulálunk a szakbizottság nevében a miniszterasszonynak, és nem is szaporítom tovább a szót, hanem azonnal megadom önnek a szót, hogy bemutathassa, hogy a Dán elnökségtől mit tudunk várni az egészségügy területén. Utána pedig eszmecserére is lehetőség nyílik. 10-15 percet tudunk biztosítani a prezentációra, és utána a kollégáink kérdéseket tesznek fel két körben miniszter asszony, üdvözöljük, és öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagyon örültem annak, hogy eljöhetek ma önökhöz, és meg tudom mutatni, be tudom mutatni a Dán elnökség programját. Nemrég részt vettem a Dán soros elnökség hivatalos megnyitóján Kopenhágában, és az akkori parlamenti elnök Jerzy Buzek, Buzek is jelen volt. Ő azt mondta, nekünk akkor a beszédében, hogy az Európai Parlamentben barátokra fognak találni. Ezt ugye mindig tudtam, de azért nagyon örülök annak, hogy valóban barátokat találhatok itt, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió egészségügyi politikájáról beszélhetek. Még csak 11 napja vagyok megbízott miniszter az egészségügyi területem, és nagyon várom a gyümölcsöző vitát. Nagyon nagy feladatunk volt, és lesz is. Többféle jogalkotási javaslat érkezik majd a Dán elnökség alatt a bizottságtól, és számítunk az önök támogatására, mert az önök támogatása nélkül az európai polgárokat szolgáló jogszabályokat nem fogjuk tudni megalkotni az egészségügyi területen is jó eredményekkel számolunk. Három nagyon fontos célkitűzésünk van amit, amire koncentrálni szeretnénk, és amelyen belül közösen tehetünk valamit az Európai Unió 500 millió polgárai számára. A legelső a Smart Health Better Life nevű innovációs napirend, amely azt jelenti, hogy az Európai Unió nem csak a legnagyobb gazdasági kihívás előtt áll, hanem ezen belül az egészségügy az a legfontosabb katalizátor, amely az európai innovációt elindíthatja. Az egészségügyet meg kell erősítenünk, hogyha ki akarunk lábalni a gazdasági válságból, és ugyanakkor kezelni akarjuk a demográfiai változásokat, és meg akarjuk tartani az egészségügy magas színvonalát az, a, a, és a páciensek kezelésének magas színvonalát. Meg kell tartanunk az egészségügyi technológia szempontjából is a magas európai színvonalat és Európa vezető szerepét. Erősítenünk kell tehát az egészségügyet, és ezért Dánia szeretné megtekinteni, hogy az egészségügyi innováció kereteit hogy tudjuk átalakítani. Itt elsősorban jogszabályokról, szervezésről, gazdasági irányításról van szó, és így tudjuk innovált, innovatív módon megváltoztatni az egészségügyet. Ez természetesen az európai jogszabályok szintjén is meg kell, hogy jelenjen. Legelső feladatunk az, hogy a betegeket és a polgárokat is bevonjuk az innovációs munkába. Ez nem, nem meglepő módon nagyon jó eredményekkel szolgál. Tehát az, hogyha a betegeket is megkérjük, hogy járuljanak hozzá a fejlesztési feladatokhoz. Az orvosi eszközökről szóló irányelv felülvizs, felülvizsgálatát is el kell kezdenünk, és itt először e, e, egyik oldalról a betegek biztonságáról kell gondoskodnunk, másik oldalról pedig arról, hogy jó és egyszerű kereteket teremtsünk az információ számára. Április 23-án, 24-én lesz egy egészségügyi miniszteri találkozó Dániában, és ott is megtám, meg, megtárgyaljuk a Smart Health Better Life programot, valamint Kopenhágában májusban is lesz egy lesz egy találkozó. A krónikus betegségek a másik nagyon fontos terület. Itt nagyon nagyok a kihívások Európa szintjén. Nagyon sok olyan ember van, aki hosszabb ideig él, és ugyanakkor egy vagy több krónikus betegségtől szenved. A, az elnökség generikus hozzáállást, illetve megközelítést alkalmaz. Többféle betegséget is fogunk ezek, e, ennek során kezelni, de a cukorbetegség lesz a példa, a, a, mert hogy a cukorbetegség az a terület, amely nagyon jól reprezentálja a krónikus betegséget, betegségeket, és a cukorbetegséggel kapcsolatos tapasztalatok, kez, tapasztalatok, kezelési módszerek alapján tudunk majd a többi krónikus betegséggel is foglalkozni. A betegeknek nagyobb befolyást akarunk adni, és úgy szeretnénk megszervezni a gondozásukat, hogy utána, hogy a betegségük ellenére is aktív és jó minőségű életet élhessenek. Az elektronikus egészségügy és a betegek oktatása nagyon fontos szintén az elnökség számára, és ez is hozzátartozik a betegek eh, helyzetének megerősítéséhez meg, meg szeretnénk előzni, hogy a krónikus betegségben szenvedők csak kórházi, kórházi tartózkodással töltsék az életüket, szeretnénk, hogyha aktívabb életet tudnának élni. Harmadik célunk az antibiotikum rezisztencia elleni harc. Nagyon nagy probléma ez is, és határokon átnyúló probléma, ami határokon átnyúló együttműködést követel Európában is, és a világon is az Európai Unió intézményei között is szükséges ebből a szempontból az együttműködés, és örülök annak, hogy a parlament és a bizottság fontosnak tartja ezt a területet is. A tanács is be fogja vonni az Európa, Európai Parlament októberi állásfoglalását, valamint a bizottság novemberi cselekvési tervét ebbe a munkába és szeretnénk, hogyha együttműködés alakulna ki az emberi és az állatorvosi egészségügyi területen ebből a szempontból. Legelső feladatunk az, hogy korlátozzuk az antibiotikumok használatát emberek és állatok számára is, másodszorban pedig sokkal célzottabban kell alkalmaznunk az antibiotikumokat. És a és a kritikus antibiotikumokat csak a legszükségesebb esetben használhatjuk. Harmadszor pedig felügyelni kell, monitorozni kell az antibiotikumok használatát, és ilyen módon meg kell állapítanunk, hogy mikor hatnak és mikor nem. Március 14-én, 15-én lesz egy elnökségi konferencia, amely pontosan az antibiotikum rezisztenciáról fog szólni, és itt az, a humán egészségügy és az állategészségügy területéről is szakértők ülnek majd össze, hogy megtárgyalják a kihívásokat és a lehetséges megoldásokat megtalálják. Természetesen az élelmezésügyi miniszterrel is együttműködök ezen a projekten meg fogjuk, meg fogunk próbálni tanácsi következtetéseket is elérni még az elnökség idején, hogy ezt a nagyon fontos témát előre, előre mozdíthassuk. Több nagyon fontos jogalkotási javaslat létezik. Az egészségügyi és növekedési program a 2014 20-ig terjedő időszakra az egyik ilyen amely abból indul ki, hogy az egészség önmagában nem érték, nem csak érték, hanem a növekedés egyik fontos katalizátora is. A javaslat arra koncentrál, hogy kevés forrásból hogy tudjuk biztosítani az európai polgárok jó minőségű és biztos egészségügyi ellátását. Már mondtam, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha az innovációra, és a e, fenntarthatóságra e, koncentrálunk az egészségügyben is, és hogyha új hatékony módszereket dolgozunk ki a betegségek megelőzése és az egészségügy ösztönzése érdekében. A határokon átnyúló egészségügyi fenyegetések e, elleni küzdelem ez, ennek során szintén nagyon fontos. Decemberben Dali biztos és az egészségügyi miniszterek megtartották az első ülést, erről a programról, és itt is felmerült, hogy inkább korlátozzuk a cselekvési tevékenységeket, és szorítkozzunk azokra, amelyek európai hozzáadott értéket képviselnek. És itt is felmerült az, hogy az egészségügy a növekedés katalizátora lehet. De azért az egészség saját eh, magában is nagyon nagy érték. A Dán elnökség reméli, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalások megindulnak, és a júniusi tanácsi ülésre fogunk majd erről dokumentumot készíteni, de aláhúznám, hogy már elkezdődött a munka, és nagyon alaposan meg fogjuk tárgyalni a program összes elemét, és ezzel kapcsolatban természetesen az Európai Parlamenttel is párbeszéddel fogunk, párbeszéd fogunk folytatni, és reméljük, hogy első olvasatban megállapodásra fogunk tudni jutni. Remélem, hogy bizalommal teli jó együttműködést fogunk majd folytatni, amely jó eredménnyel jár. A másik olyan bizottságtól érkező javaslat, amelyel foglalkozunk, a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetések elleni harc. Ambícióink szerint a Dán elnökség vége előtt ki kell dolgozni az ezzel kapcsolatos álláspontot. Itt a, arról van szó, hogy a fertőző betegségek nem ismerik a határokat, ezért senki nem tud egymaga harcolni ezek ellen. Reméljük, hogy a bizottság javaslata javaslatát ki fogjuk tudni dolgozni, és meg tudjuk előzni a jövőbeni egészségügyi válságokat és jó európai együttműködést tudunk megteremteni a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetések terén. A tanács még nem foglalt álláspontot ezzel, de mindenképpen igyekszünk az európai polgároknak a határokon átnyúló betegség ellen a leg, lehető legjobb védelmet nyújtani. De megvan a javaslat, és ezért tudjuk, hogy el fogjuk tudni kezdeni ez, ezen a téren is a munkát, és reméljük, hogy a szakbizottsággal is nagyon jó együttműködést fogunk tudni folytatni az orvosi eszközökről szóló javaslatot a bizottság egy nagyobb, szélesebb javaslat részeként nyújtotta be, de majd külön javaslatként is meg fog jelenni, és a jogszabályok módosítását célozza ez, mégpedig olyan módon, ahogy a parlament azt december, 2010 decemberében megtette. A itt elsősorban az orvosi eszközök biztonságára fogunk koncentrálni. Például a módosítások értelmében egy orvosi eszközt, illetve gyógyszert nem lehet, nem lehet majd alapos indoklás nélkül vissza, a piaci forgalomból visszavonni a javaslat formális benyújtása után reméljük, hogy ezt a dossziét is a parlamenttel együtt, együttes, együttesen el tudjuk készíteni, és még a Dániel, Dán, Dánia, Dán elnökség vége előtt első olvasatban meg tudunk egyezni erről. Kiváló együttműködést folytattunk egy évvel ezelőtt a gyógyszerek ellenőrzéséről szóló jogszabályok területén. Úgyhogy reméljük, hogy ezt folytatni tudjuk. A az betegség, betegeknek nyújtott tájékoztatóról is van egy jogalkotási javaslat, és nagyon sok szempontból probléma van még. Többek között az előzetes engedélyezés tartja sok ország gyakorlatilag cenzúrának, és sok ország alkotmányos jogszabályaiba is ütközik ez a javaslat. Reméljük, hogy a tanácsban meg tudjuk állítani azt a negatív folyamatot, ami ezzel kapcsolatban elindult, sőt vissza tudjuk fordítani. A Dán soros elnökség itt is nagyon szívesen látja a parlament véleményét és tanácsait annak érdekében, hogy esetleg ezt a kihívást is magunk mögött tudjuk hagyni. A a gyógyszerek árával és a gyógyszerek támogatásával kapcsolatos átláthatósági irányelvet is szeretnénk kezelni. Szeretnénk, hogyha minden polgárnak megfelelő hozzáférése lenne a gyógyszerekhez. Már 84 óta az asztalon van ez a dosszié is, és ennek a felülvizsgálatát kell most elvégezni. A bizottság az orvosi felszereléseknek felszerelésekről szóló jogszabályt is szeretné felülvizsgálni. Hogyha a javaslatok az asztalra kerülnek, akkor a Dán elnökség ezeknek a jogszabályoknak a felülvizsgálatát is támogatja, hiszen ez nagyon jól illeszkedik a Smart Health, Better Life és az innováció programjába. Tehát, ahogy elmondtam, a Dán elnökség három témára szeretne koncentrálni, amelyek nagyon fontosak, és amelyek jól kiegészítik egymást európai szinten is a korábbi elnökségek munkájára szeretnénk építeni, és a következő elnökségek munkáját szeretnénk előkészíteni. Még egyszer megismételném, hogy nagyon remélem, hogy a tanács és a parlament folytatni tudja majd ezt a szoros és nagyon nagy bizalommal teli együttműködést annak érdekében, hogy az európai polgárok egészségét együtt tudjunk harcolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony, átfogó bemutatót most pedig átérünk a kérdésekre. Már 14 kolléga jelentkezett hozzászólásra. A nem néppárti frakcióval Péter Líze koordinátorral kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen miniszter asszonya bemutatóját. a gyógyszertermékeknek a témájával szeretnék röviden foglalkozni. Itt már tegnap foglalkoztunk vele intenzíven, a hibás mellimplantátumok miatt. Éppen ezért helyesnek tartom, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályoknak az áttekintését fogják napirendre tenni. Fontos a gyógyászati termékeknek, a, be, a beültetésre kerülő termékeknek a visszakövethetőségét biztosítani. Például Dániában is felismerték ennek szükségességét, hogy akár évekkel később ki az, akinek a testébe ilyen hibás termékeket ültettek be. Tehát jó lenne, hogyha a terjesztési láncban is, és nem csak a gyártóknál valósulna meg az ellenőrzés, például azt is ellenőriznék, hogy ki az, aki beülteti ezeket az implantátumokat, és így kerülnék el a hamisítványok beültetését. Amerikában az az elv, hogy minden egyes terméket előzetesen be kell jelenteni, és engedélyeztetni kell. Nem tudom, hogy ez a helyes eljárásmód, erről még beszélnünk kell. A másik pont, megemlítette, hogy az egészség a növekedés szempontjából egy katalizátor szereppel játszik. Természetesen számunkra nagyon fontos a gazdasági növekedés témája, de hogyha azt mondja, eh, hogy az egészség önmagában nem érti, legalábbis ugye a németek, hogyha ezt így fordításban hallják, akkor ellent mondanának ennek, hiszen az ember nem jó gazdasági növekedés, hanem jó egészséget kíván a másiknak Németországban. Úgyhogy talán itt a címről esetleg el kellene gondolkodni, fontos a növekedés, de eh, az egészségnövekedés nélkül vagy attól függetlenül is fontos, úgyhogy fontos, hogy támogassuk azokat az intézkedéseket is, amelyeknek talán nincs köze az intézkedés, a, növeked, a gazdasági növekedéshez, de támogatják az egészséget. Az Európai Parlament a Fernel jelentésben egy javaslatot tett, arra vonatkozóan, hogy a beteg tájékoztató a gyógyszer dobozban <clears throat> egyfajta egy ilyen adat dobozkát tartalmazon, és ott a legfontosabb terméktulajdonságokat, legfontosabb hatásokat, mellékhatásokat sorolja fel ez a betegtájékoztató. Úgy gondolom, hogy az antibiotikum rezisztenciának a témájával is összefügg ez, hiszen nagyon sok olyan beteg van, és nagyon sok olyan európai képviselő is van, mint hallottam, akinek ugyan nincsen, nincsenek már panaszai, és éppen ezért nem veszi már be az antibiotikumot, annak ellenére, hogy ezt előírják neki, hogy még egy hétig szedje, és ez persze rezisztenciához vezet aztán később. Tehát jó lenne, hogyha a beteg tájékoztatón a gyógyszerdobozban nagy betűkkel állna, hogy úgy kell szedni a gyógyszert, ahogy Eh, azt az orvos előírta, tehát legalább egy hétig, hogy ne alakuljon ki rezisztencia baktériummal szemben. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a tárgyalások során is mind a két oldal megszívlelni. Elnök, köszönöm szépen, Péter Liza, most Linda Evan kap szót az S és D frakció nevében. Köszönöm szépen. Itt vagyok, ezen az oldalon. Péter Lize már említette a gyógyászati segédeszközöket, termékeket és a különböző implantátumok kérdését. Tegnap volt itt egy eszmecserénk erről, és hallhattunk arról, hogy hiányosságok léptek fel a rendszerben, főként ami a nyilvántartást, regisztrációt illeti. Hazámban különösen nehéz helyzet alakult ki, mert a klinikák közül sokan nem tudják megmondani, hogy mely páciens mely implantátumot kapta. A bizottság tegnap azt mondta, hogy egyfajta vonalkód szeretnének majd bevezetni az implantátumok számára, remélhetőleg a tanács majd támogatja ezt a javaslatot. Beszéltünk arról is, hogy a különböző gyógyászati segédeszközök, termékek és az implantátumok sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek, hasonlóan a gyógyszerekhez. Nem tudom, hogy hogyan gondolkodnak arról, hogy esetleg bizonyos ilyen jellegű termékeket újra kategorizálnánk, és talán erősebben bevonnánk az egész folyamatba a londoni ügynökséget. Az amerikai FDA, gyógyszeripari ügynökség már 2000-ben felvette a kapcsolatot a francia hatóságokkal, és felhívta a figyelmet az implantátumok hiányosságaira. Talán előbb is lehetett volna cselekedni, nem tudom, hogy erről hogyan gondolkodnak önök. Tavaly volt egy határokon átnyúló egészségügyi kezdeményezés, bizonyosan tudnak erről. Nem sokára néhány intézkedést végrehajtanak ebből. A tanács elnöksége figyelemmel kísérje majd, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan hajtják végre a tagállamokban. Ugyanez a kérdésem a nemzeti kapcsolattartók létrehozásával kapcsolatosan, amelyek szerepe a végrehajtás megkönnyítése. A tanács elnöksége nyomon követel majd ezt a folyamatot, és biztosítja majd, hogy a végrehajtás öm, időben lezajlik. Jelentéstevő voltam a gyógyszerekkel kapcsolatos témában, és a vonatkozó jogszabályokban javulásra van szükség. A parlament mindenképpen együtt fog működni a tanács annak érdekében, hogy első olvasatban megállapodás szülesen, mert ez fontos a közegészségügy számára. Elnök, köszönöm szépen. A liberálisok nevében Corinne Lepás kap szót. Euh, euh, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter asszony, a beszámolóját. Három pontot szeretnék megemlíteni. Ön beszélt a hosszú távú krónikus betegségekről. Ezek nagy problémát jelentenek számunkra, ugyanis előfordulhat, hogy akár egy beteg hat krónikus betegséggel is küzd. Ez nem csak az öregedéssel függ össze, hanem a környezeti behatásokkal is. Az első kérdésem tehát az lenne, hogy a megelőzés a prevenció és a egészséges állapot és a betegség közötti kapcsolat áll-e az önök elnökségi tevékenységének középpontjában. És Mekeven asszony az imént említette, hogy éppen egy botrány van napirenden a mellimplantátumokkal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban fölmerül az a kérdés, hogy Európában és a világ más országaiban hogyan engedhetjük azt meg, hogy nagyon kevés ellenőrzéssel kerüljenek forgalomba gyógyászati termékek. Véleményem szerint fölmerül az a kérdés, hogy a fogyasztói jogok és a betegjogok hogyan érvényesülnek ebben a helyzetben. Ugyanis ezeket nem csak deklarálni kell, hanem meg is kell védeni. És fontos, hogy erjesztő hatása, távoltartó hatása legyen ezeknek az intézkedéseknek olyan vállalatok számára, mint a francia PIP. Aztán itt van az antibiotikumok kérdése. Ön említette ezt a kérdést is. Az antibiotikum rezisztencia egyre gyakrabban fordul elő. Hogyan kívánják ezt a kérdést az állategészségügyi területen is kezelni, hiszen ott nagyon gyakran az állatgyógyászatban az antibiotikumokat preventív céllal alkalmazzák. Talán itt is kellene lépéseket tenni az antibiotikum rezisztencia ellen. Okán asszony foglalkozott például a GMO-k kérdésével, ott is azt kell, hogy lássuk, hogy antibiotikum rezisztens magokat, csirákat használnak. Korábban elhangzott, hogy a nagy gazdasági, szociális nehézségek idején az egészség megőrzése különösen fontos dolog. Ez nem csak egy gazdasági szempont, gazdasági szempontból is fontos, hiszen az egészség az egy költség tényezőként is felfogható, de természetesen fontos ez emberi, szociális, társadalmi szempontból is. Tehát fontos, hogy mindenkinek azonos hozzáférést biztosítsunk az egészségügyi ellátórendszerhez, megfelelően átvállaljuk az egészségügyi ellátás költségét, biztosítsuk, hogy az egészségbe és az azzal kapcsolatos tudásba beruházások jöjjenek létre, és így fogunk jobban átvészelni ezt a válságot. Elnök, köszönöm szépen Karin Lepázs, most pedig Karl Schlüter kap szót. Ellen... Utána Ellen Antonescu. Uh, köszönöm szépen. mert volt alkalmam néhány kérdést uh, feltenni önnek, de kettőt még nem tudtam feltenni. Az egyik az antibiotikum rezisztenciáról szól. Októberben volt egy állásfoglalásunk, és az egyik követelésünk az volt, hogy a megelőző jellegű felhasználását az antibiotikumoknak meg kell szüntetni, és csak is terápiás célokra szabadna felhasználni őket. Ez javítana a helyzeten. A másik dolog pedig az lenne, hogy a különböző gémódosított termékeket be kell tiltani, amelyeknek antibiotikum rezisztens génjük van. Emellett pedig látni kell, hogy a szabványrendszerünk nem megfelelő a gyógyszeripari innováció szempontjából, a költségeket ugyanis a közpénzekből fizetik, és gyakorlatilag egy, tehát a piacon a kiválasztás rendszere, illetve a választás alapelve nem működik, mert az embereknek szükségük van egy bizonyos gyógyszerre, és nem tudnak igazán válogatni. Emellett Főként a jobban szituált emberek számára termelnek ezek az érintett cégek, és nem a szegények számára. Ez is egy nagyon fontos szempont. Emellett valamilyen módon ezért tehát meg kellene valósítani, hogy a szegényebb rétegek is hozzájussanak megfelelő gyógyszerekhez, tehát az egészségügyi szükséglet kell, hogy lenne, hogy irányítsa az innovációt. Számítások szerint a helyzet jelenleg nem megfelelő, Érdekelne, hogy a soros elnökség nyomon követi -e ezt a helyzetet. Köszönöm szépen, Kár Schlüter. Most Elena Antonescu, utána, utána Glenis Vilmot következik. Prezentare. Köszönöm szépen, és köszönöm miniszterasszonynak a bemutatkozást. Szeretném azzal kezdeni, hogy elmondom, mennyire örülök annak, hogy a Dán soros elnökség prioritást ad a krónikus betegségeknek. Tudjuk, hogy a krónikus betegségek jobb kezelése mekkorát javít majd a betegek életminőségén, és mennyire megkönnyíti a rájuk nehezedő terhet, de az egészségügyi egészségügyre nehezedő terheket is, különösen a jelenlegi válság fényében. A betegek sokkal hosszabb ideig maradhatnak aktívak a munkaerőpiacon, hogyha ez megvalósul. Megkérdezném, hogy milyen konkrét lépéseket kíván tenni az elnökség a, a krónikus betegségek korai megállapítása terén valamint az, hogy van-e információ, illetve valamilyen fajta tervek az adatgyűjtés, illetve az ajánlások elkészítése területén a nem fertőző betegségekkel kapcsolatban. Ugyanis a krónikus betegségekkel, betegségek terén az ismereteink még nem olyan ö, nem olyan széles körűek. Már egy kollégám említette a környezet és az egészség összefüggését. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel foglal-e, foglalkozik-e majd az elnökség, hiszen azt tudjuk, hogy a környezetnek milyen nagy befolyása van az egészségügy, vagy egészségünkre. Köszönöm a következő Lenis Vilmot. Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm Öntét. Nagyon örülök, hogy a soros elnökség eljött hozzánk. Az elnökségük alatt megkezdődnek a tárgyalások a Health for Growth programmal kapcsolatosan, tehát egészség a növekedésért. 2014 és 2020 közötti programokat érinti majd ez a kérdés. Nagyon örülök a soros elnökség javaslatainak, de azt gondolom, jobban kell összpontosítanunk a megelőzésre. A Health for Growth program említi a túlsúlyosság problémáját, de azt gondolom, hogy elérkezett az ideje annak is, hogy az ipari szereplők is nagyobb felelősséget vállaljanak. Tudom, hogy önök a diabétesszel is foglalkozni szeretnének, jobb táplálkozással meg lehetne előzni sok kettes típusú diabétesz esetet. Emellett a dohányzással is foglalkozni szeretne a soros elnökség, ez az EU-ban és világszerte az egyik fő halálozási ok. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság halogatja a felülvizsgálatát a dohánytermékekkel kapcsolatos jogszabálynak. Remélem, hogy a Dán soros elnökség dolgozik majd ezen is, hogy a későbbi ciprusi elnökség is ugyanezt megteszi. Azt gondolom, hogy a közegészségügy úgy lenne a leginkább javítható EU szerte, hogyha nagyobb figyelmet fordítanánk a megelőzésre. Elnök, köszönöm szépen Glenis. Christopher Fjellner lesz a következő felszólalónk. Ő a jelentéstevője a páciensek tájékoztatásának témájának. Parancsolj! Köszönöm szépen! Remélem még lesz időnk arra is, hogy egy kávét megígyunk. Először is szeretném szeretettel üdvözölni itt miniszterasszonyt, és nagyon örülök, hogy bemutatta nekünk a prioritásait. Utalt ezek körében elsősorban az antibiotikum rezisztencia leküzdésére is, mint egy fontos feladatra. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legkomolyabban vendő egészségügyi probléma az Európai Unióban. Egy olyan probléma, amelyről keveset szólunk, egy közös kihívás valamennyünk számára. Nagyon remélem, hogy önök ezt a témát a továbbiakban is napirenden tartják, és ezek mellett foglalkoznak az új antibiotikumok kifejlesztésének kérdésével is. Nem akarom azt megismételni, amit Kár Schlüter mondott, de úgy gondolom, hogy fontos lenne új antibiotikumok kidolgozása, ez egy új innovatív útja lehetne az antibiotikum rezisztencia leküzdésének, és fontos természetesen a betegek tájékoztatása, a gyógyszerekről való információk rendelkezése, bocsátása is. Tudjuk, hogy évek óta a tanácsban szkeptikus eh, álláspont uralkodik a bizottság erre vonatkozó javaslatával kapcsolatban. Ugyanakkor a parlament széles többséggel fogadott el ezzel kapcsolatban álláspontot. Ugyanakkor a tanácsbeli szkepszis nem tűnik el, hogyha a soros elnökség passzívan viselkedik folyamatosan. Éppen ezért jó lenne világossá tenni az önök részéről, hogy hogyan kívánnak a bizottsági javaslattal bánni, konstruktívan közelítik ezt meg. Nem szabad, hogy csipke rózsika álomba merüljön ez a téma, és a passzivitás miatt, a passzivitással próbálnánk megoldani a problémákat, és remélnénk azt, hogy azok eltűnnek maguktól. Úgy gondolom, hogy ilyen problémák esetén konstruktív megoldásokkal kell előállni, és úgy gondoljuk, hogy Dánia pontosan az egyik olyan ország, amely ezekben a kérdésekben konstruktívan járt el, és világosá tette, hogy igenis vannak megoldások. Úgyhogy nagyon remélem, hogy megragadják az alkalmat, és elindítanak egy közös vitát a konstruktív megoldásokról. Az Európai Parlamentben itt mi azt mondtuk, hogy ezt támogatni, hogy támogatni fogjuk azt, amit a bizottság javasolt a betegek tájékoztatásával és a gyógyszerek ellenőrzésével kapcsolatban, és reméljük, hogy önök a tanácsban ezt a témát nem fogják egyszerűen a fiókba tenni, és a Dán elnökség alatt aktívabb, bak lesznek és konstruktív megoldásokat mutatnak fel. Köszönöm a következő hozzászóló, utolsó hozzászólóként az első körben Nissa Schilders. Utána pedig lehetőség van miniszterasszonynak a kérdések megválaszolására. Like the... Köszönöm szépen. Üdvözlöm a miniszterasszonyt. Egy olyan kérdést fogok feltenni, amely nem függ össze közvetlenül a jogalkatással, de a mentális egészséghez kapcsolódik. Ír képviselő vagyok, és a mentális egészséggel foglalkozó munkacsoport vezetője vagyok itt a parlamentben. 2008-ban indult egy európai paktum a mentális egészségért, kihívás lehet a mentális egészségben, és nagyon fontos az ismeretek terjesztése az EU egész területén. Öt területen szükség van cselekvésre, ezek az öngyilkosság, a depresszió, a mentális egészség, az idősebbekkel kapcsolatos mentális egészség, a munkahelyen helyen eh, kapcsolatos eh, mentális egészség és egyéb területek is nagyon fontosak. Érdekelne, hogy a Dánsoros elnökség milyen konkrét intézkedéseket tervez ennek a paktumnak a keretében. Köszönjük szépen, mondja az elnök Messes Sildersnek. Most pedig rátérünk a válaszokra, miniszterasszony önné a szó. Tak. A Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a sok jó kérdést. Megpróbálok minél teljesebben válaszolni mindegyikre. Először Péter Líze, képviselő, a mellimplantátumokról feltett kérdésére. A PIP cég által gyártott implantátumok, ezt aztán többen is megemlítették később. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy mindannyiunk szerint hatalmas problémát okozott ez, a, ez az ügy és nagyon nagy kihívás előtt állunk mi is Dániában a mellimplantátumok területén. Minden politikus nagyon szeretné minél hamarabb megoldani ezt a problémát. Jelenleg várunk a bizottság javaslatára, és a soros elnökség remél, reméli, hogy a bizottság ezzel kapcsolatos javaslatába is be fogja vonni ezt az ügyet, ugyanis nagyon fontos, hogy a testbe beültetett gyógyászati segédeszközök biztonságosak legyenek. A másik a kérdés, vagy inkább kommentár, ami arról szólt, hogy az egészségügy önmagában, az egészség önmagában nem érték. Én azért megjegyezném, hogy mondtam azt is, hogy az egészség önmagában is érték minden egyén számára, de a család és a társadalom számára ugyanígy. Ezen kívül persze hoz, további értékeket tudunk teremteni az egészségügyön keresztül, az egészségügyből kiindulva, különösen akkor, hogyha a polgárokat bevonjuk a gyógyszerek illetve az egészségügy fejlesztésébe, és itt az orvosi segédeszközöktől kezdve a gyógyszerekig minden termékekre, minden termékekre gondolok, ugyanis a betegek bevonása mindenképpen hasznos lenne, de ebből a módszerből az európai gyógyszergyártóipar is csak profitálni tud. Mekeven asszony igen, a PIP céggel kapcsolatos kérdésre válaszoltam. Jó lenne, hogyha a bizottság megtekinteni a vonalkód rendszer kérdését, és azt is kidolgozná, hogy ezt a fajta munkát hogy lehetne jobban felügyelni és ellenőrizni. Minden esetre fontos, hogy a testbe beültetett orvosi segédeszközök biztonsága meglegyen. Először is köszönöm a támogatást a gyógyszerellenőrzésről szóló irányelvvel kapcsolatosan kifejezett segítség, illetve támogatás nagyon fontos nekünk, és ez a parlament, a parlament segítségével sokkal gyorsabban előbbre tudunk jutni. Lápás asszony is feltett kérdést a mellimplantátumokról, ami az egyén számára az egészségügy jelentőségét illeti, az valóban így van, különösen amikor valaki idős lesz, akkor nagyon fontos. Kopenhágában nemrég volt egy konferencia az aktív idősödésről, és itt is arra koncentráltunk, hogy hogy tudjuk elősegíteni, hogy a, az idősebb emberek egészségügyi állapota jobb legyen, hiszen akkor aktívabbak tudnak lenni, és sokkal méltóbb életet tudnak élni, nagyon fontos ez nem csak 15 éves, hanem 85 éves korban is. Az antibiotikum rezisztenciáról reméljük, hogy előrelépés történik ezen a területen, és meg tudjuk tiltani, legalábbis támogatást tudunk szerezni a megelőző felhasználás megtiltásához. Ez a munka még folyamatban van, de reméljük, hogy eredményekkel fog járni. Kálsz Lüter úr is kérdezett részben az antibiotikum rezisztanciáról és arról, hogy esetleg a megelőzést be kellene tiltani. A GMO-val kapcsolatban Ida Auken kolléganőm, aki környezetvédelmi miniszter, és majd később ugyanide látogat, ő tud majd részletesebben beszámolni, és neki lehet majd ezekről kérdéseket feltenni. Az innováció, illetve az, hogy a szegényeknek és a gazdagoknak egyenlő hozzáférése legyen a termékekhez, ez is nagyon fontos kérdés, és itt nem csak a gyógyszerekről van szó, itt az orvosi segédeszközökről is beszélnünk kell. Hétfőn Dubajban nyitotta meg egy konferenciát az orvosi segédeszközökről, és ilyen banális dolgok vannak, például, hogyha valakinek a valakinek a lakásában a WC vagy a mosdó állítható magasságú. Már maga ez is azt jelenteni, hogy nagyon sok európai munkahelyen és nagyon sok európai polgár lakásában is sokkal, nagyon nagyot nőne az életminőség. És ez megint csak egy ilyen innovációs kérdés, ami a növekedést támogatja, sőt hozzáadott értéket is képvisel, és nem költséget jelent csak. Elena Antonescu kolléganő a krónikus betegségekről beszélt. Egyetért a Dán elnökség avval, hogy ez nagyon fontos prioritás, és egyszerűen tanulnunk kell egymástól ezen a téren, sokkal jobb információcserét kell biztosítani az országok között. Ki kell használnunk egymás tudásbázisát, és meg kell próbálni tovább lépni ezen a téren is a Dán elnökség ideje alatt. Jani Szűnad asszony, elnézést, hogyha nem ejtem ki jól a nevét, az egészség és a növekedés kapcsolatát említette ön is. A Dán soros elnökség számára nagyon fontos ez a kapcsolat és az is, hogy a már meglévő tapasztalatokat megtekintsük a, moz, a testmozgás, a táplálkozás és a dohányzással kapcsolatos területeken, hiszen ezekkel kapcsolatos a legtöbb kihívás. Nem csak a kettes típusú diabéteszre vonatkozik ez, hanem nagyon sok olyan más betegségre is, ami esetleg amiatt, amiatt áll elő, vagy jelenik meg, mert nem táplálkozunk megfelelően. Az én minisztériumom, az egészségügyi és egészségügyi megelőzési minisztérium, és itt nagyon fontos jelentőséget tulajdonítunk a megelőzésnek is. A dohánytermékekre mi is nagyon fontos, nagy figyelmet fordítunk, hiszen a dohány az legelső gyilkos tulajdonképpen Európában. Reméljük, hogy a ciprusi elnökség alatt majd tovább tudunk lépni a dohány területen is. Christopher Fjellner úr, örülök neki, hogy az antibiotikum rezisztenciát ön is fontosnak tartja, és az élelmezésügyi miniszterünkkel együttműködésben itt is előrelépést fogunk ösztönözni. Fontos ennek a problémának a megoldása, és az, hogy a megelőző használatot csökkentsük gyógyszerekről szóló tájékoztatással kapcsolatban valóban szkeptikus a tanács hozzáállása, ez nem titok. Nyilván mindenki ö, ö, tudja ezt a kérdésben is, benne volt ez a gondolat nálunk is sajnos vannak problémák, meg kell próbálni valami konstruktív megoldást találni. Problematikus a terület, és nem vagyunk benne egészen biztosak, hogy előre tudjuk mozdítani ezt az ügyet, de köszönöm, hogy Dániát pozitív példaként említette, és konstruktív megoldás kereső országként említette. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi volt. Köszönöm. Oh, köszönöm. E Elnézést mégsem, mert valamit elfelejtettem. Sok papírom van. Charles. Elnézést. A, igen, a mentális egészségről, illetve a 2008-as jelentésről kaptam még egy kérdést. A korábbi elnökségek is választottak prioritások, mi, prioritásokat mi is. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb közös európai kihívásokra helyeztük a hangsúlyt, és ugyanakkor szeretnénk a korábbi és az elkövetkezendő elnökségek munkájával is kapcsolatot teremteni, de aláhúznám, hogy a prioritásaink tudatos választások, de csak bizonyos dolgok kiválasztásáról szólnak, és nem arról, hogy más dolgokkal nem kívánunk foglalkozni. És ez vonatkozik a mentális egészségre is. Egyetértek abban, hogy a mentális egészség nagyon fontos terület, meg is hallgattam képviselőasszony kérdését, és lejegyeztem, amit mondott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Most megkezdjük a kérdések második körét. Az első hozzászóló Miroszláv Mikolásik, egy nagyon aktív kolléga az egészségpolitika területén, utána pedig Karin Kárnbach következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, egy rövid megjegyzést tennék. Nem tudom, hogy a német kollégák miért Mikolásziknak ejtik a nevemet. Köszönöm szépen, miniszterasszony, hogy eljött hozzánk a szakbizottságba. Nagyra értékelem ezt. Nagyon örülök, hogy ön tölti be ezt a posztot, és nagy örömmel hallgattam a konstruktív programjáról szóló beszámolót. Szeretnék néhány dologról szólni, amelyek említésre kerültek. Tegnap megvitattuk a mellimplantátum botrány kérdését. Egy dologról azonban sokszor megfeledkezünk. Egy nő szabadon dönt arról, hogy mellimplantátumot ültettet ebbe vagy sem. Ezen nők közül azonban sokan, mármint azok közül, akik úgy döntenek, hogy szeretnének ilyen implantátumot, azok közül sokan gyakran megfeledkeznek a kockázatokról. Fontos a tájékoztatás javítása, és szeretném, hogy a soros elnökség nagyobb figyelmet fordítani erre a kérdésre. Megnő a kockázata annak, hogy esetleg nem megfelelően diagnosztizálják, illetve nem diagnosztizálják adott esetben az emlőrákot, mert a képalkotó eszközökkel nehezebb képet alkotni egy esetleges daganatról, hogyha valakinek mellimplantátuma van. Ezekkel a tényekkel tisztában kell lennie egy nőnek, hogyha dönt arról, hogy implantátumot szeretne-e, avagy sem. Ilyen esetben az embernek tudatosan kell vállalnia azt a kockázatot, hogy esetleg nehezebben diagnosztizálják nála az emlőrákot, hogyha ilyen kialakulna. Tehát nagyon fontos a tájékoztatás, hogy a nők tisztában legyenek ezzel a kockázattal. A másik dolog, amit Linda McEwen már említett, egy esetleges vonalkódrendszer bevezetése, annak érdekében, hogy nyomon követhetőek legyenek ezek a termékek, tudható legyen, hogy melyik páciens rendelkezik ilyen implantátummal, és milyen fajta implantátumot kapott. Emellett a parlamentben megvitattuk azt a kérdést is, hogy az emberi szervezet bizonyos részeit lehet-e komercializálni. Biztos vagyok benne abban, biztos vagyok abban, hogy önök is megvitatják ezt a kérdést. A testrészek kereskedelmi felhasználásának kérdését. Ugyanakkor azonban fontos megteremteni azt a lehetőséget is, hogy valaki adott esetben szervet adományozzon, anélkül azonban, hogy valamilyen ellenszolgáltatást várjon. Emellett üdvözlöm a Dán elnökség azon döntését is, hogy a krónikus betegségekkel kiemelten foglalkozzon. A cukorbetegség mindenképpen nagyon nagy fontosságú, de szeretném emlékeztetni önt, miniszterasszony, arra, hogy magam is végeztem egy elemzést, és 27 tagállamban, munkban, hamarosan ugye 28-an leszünk, Horvátország csatlakozásával. Ebben a 27 tagállamban tehát nagyon-nagyon különbözőek a jogszabályok, ami a nem dohányzók védelmét illeti. Érdemes lehet például a dohányzás emberi egészségre gyakorolt hatását is behatóban tanulmányozni. Azt láthatjuk, hogy egyre több fiatal kezd dohányozni, egyre több lánygyermek is, gyakran 10-11 éves korban kezdenek dohányozni a gyermekek, fiatalok, és sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy a dohányzás milyen súlyos következményekkel járhat. Arra szeretném önt kérni, hogy talán ösztökélje a tagállamokat arra, hogy vizsgálják felül a jogszabályaikat, ami a nem dohányzók védelmét illeti. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mikolás Sik kollégának, megígérem, javítok majd a kiejtésemen. Ez az első hét, hogy itt elnöklök, jövő héten már jobb lesz a teljesítményem. Karin Kárdennak kap következőként szót. Miniszterin... Köszönöm szépen, miniszter asszony, nagyon örülök, hogy akár csak tegnap itt megjelenő kollégái az antibiotikum rezisztencia leküzdését egy prioritásnak kezelik az elnökségi munka során. Ebben az összefüggésben pedig holisztikus megközelítésmódot választottak, ugyanis véleményem szerint lényeges, hogy nem az antibakteriális gyógyszereknek a használatát tekintsük rossznak adott esetben az állatgyógyászat területén is. Ahogy az előttem szóló elmondta, Dali biztos a nem dohányzók jogaiért folytatott harcot támogati. Ön szólt arról, hogy létezik egy program, a Health Security Initiative, és ez az immunizáció, az oltás területére szeretné ráirányítani a figyelmet, hiszen a közegészségügyben meg kell, hogy tudjuk védeni az állampolgárokat a fertőző betegségtől. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az oltások gyakorlatilag a saját sikerük áldozatává váltak, mint például, hiszen az olyan betegségek, mint eh, például a kanyaró, ugyan eltűntek Európából korábban, de most újra terjednek, mert egyfajta eh, immunitást kell, hogy megfigyelnünk, és gyakran rossz ellenőrizetlen információk terjednek az interneten keresztül ezekkel kapcsolatban, hiányzik a megfelelő felvilágosító munka. Tehát engem az érdekelne, hogy a magyar elnökség ugye nagyon is intenzíven foglalkozott ezzel a e, témával, és Budapesten volt ezzel kapcsolatban egy konferencia, és az elmúlt elnökség alatt e, én az elkötelezettséget kicsit hiányoltam. Tehát az a kérdésem, hogy önök a gyermekek oltásának témáját újra a napirendre veszik el. Úgy gondolom, hogy itt Európában egy erősebb tudatnak, öntudatosságnak a kialakítására van szükség. Az lenne a kérdésem, hogy a Dán elnökség alatt ezzel kapcsolatban mit terveznek. Elnök, köszönöm szépen. Margaréta Okán kap következőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm Piát. Nagyon örülök, Pia, hogy itt vagy, és nagyon nagy elismerésem, hogy dupla miniszteri posztot tudsz ellátni. Mindent megteszünk, hogy támogatni tudjunk téged ebben. Egy kérdésem lenne, amely az egészségügyi területtel kapcsolatos, a többivel nem a gyógyszer használattal kapcsolatban el kell azt is mondanunk, hogy nagyon sok gyógyszer, saj gyógyszert sajnos kidobnak, és ez a környezetet károsítja. És ilyen szempontból a közegészségügyre a kidobás miatt is hatással van. Gondolta a dánsoros elnökség arra, hogy ezt az egészségügyi befolyást, hatást hogy kívánja kezelni felelősség teljesebben, mint ahogy azt eddig tettük. Hiszen eddig az volt a, ez volt a véleményünk, hogy hát ha ez a természetben eltűnik, akkor az már el is tűnt véglegesen, pedig ez nem így van. Remélem, hogy a Dán elnökség ezügyben is tud valamit majd tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen Margareta Aukennek. Sofia Merszély Kukovics kap szót, majd Dan Jörgensen. Zelo me veseli. Zelo me veseli. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ma hozzánk. Nagyon érdekesnek tartottam a prezentációját is, az egészségügyi kérdéseket ön összekötötte a gazdasági kérdésekkel, de hát a legfontosabb mégiscsak az egészség. Nagyon sokan azonban megbetegedtek a válság miatt, akár mert elveszítették a munkahelyüket. Hogyan tudunk egy jobb igazgatást megvalósítani az egészségügyi rendszeren belül. Ugyanis az egészségügyi rendszer hatékonysága tekintetében igen nagy a mozgásterünk. A hatékonyságot tehát más szóval növelni kellene, ezt azonban nem csak a páciensek, fogyasztók kárára kellene megvalósítani, sokkal inkább az egészségügyi rendszer belső szerkezetét kellene hatékonyabbá, működőképesebbé tenni. Az egészség tulajdonképpen eszköz is, ezért alapvető fontosságú, hogy egy holisztikus megközelítést alkalmazzunk a páciensek esetében nem sokára megvalósul a páciensek teljes szabad mozgása Európában. Ezért azt szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen intézkedéseket javasolnak a jobb koordináció és a jobb adatforgalom megvalósítására európai szinten, különösen ami a krónikus megbetegedéseket illeti. hogyan szeretnék elérni azt, hogy az egészségügyi rendszer terhelése csökkenjen. Például annak a szükségességére gondolok, hogy valamilyen módon elejét kellene venni annak, hogy túl sok gyógyszert írjanak fel az orvosok, vagy gondolok itt a túlzottan hosszú várólistákra, egyes orvosi rendelőkben. Összességében tehát hogyan lehetne az egészségügyi politikán javítani a gazdasági válság idején? A soros elnökség konkrét intézkedéseket tervez-e? Akár arra is, hogy esetleg eh, felhívja a figyelmet illetve növelje a tudatosságot a szilikon implantátumok használatával kapcsolatosan. Hiszen ez egyfajta divatos jelenséggé vált. Nagyon sok sikert kívánok az elnökséghez, és reménykedem abban, hogy a tanácsi következtetésekben az egészségügy nagyon fontos szerepet kap majd. Elnök, kérném szépen, hogy tartsák be a két perces felszólalási időt annak érdekében, hogy akik a felszólalók listáján vannak, valóban lehetőséget kaphassanak arra, hogy feltegyék a kérdéseiket, és hogy a miniszterasszony megfelelően válaszolni is tudjon, hiszen utána a miniszterasszonynak van más elfoglaltsága is, így tehát be kell tartanunk az időt. Dán Jörgensen következik, majd Anja Weisgerber. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszterasszonynak is a bevezető beszédet. Örülök, hogy Pia, hogy itt láthatlak. Két kérdésem lenne. Az egyik az E, egészségügyi és környezetpolitika kereszteződésében e, e, lelező terület. Tudom, hogy a környezeti politikához is értesz, és biztos vagyok benne, hogy válaszolni fogsz tudni. A gyógyszerek kombi, kombinált vagy koktél hatására kérdeznék rá. Nagyon jó tendencia van az EU-ban, amely során a vegyi anyagokat, a veszélyes anyagokat kevésbé veszélyesekre cseréljük, de az együttes alkalmazásuknál sajnos még mindig vannak problémák, ezt a területet nem nagyon vizsgáltuk, még nem figyeltük még meg. A Dán soros elnökségnek mi az álláspontja erről, és kíván-e valamit jogszabály szinten tenni a probléma ellen? Másik kérdés pedig Krisztel eh, Sáldemóze kolléganőm nevében eh, érkezett, aki, ne, aki egy másik miniszterrel beszél éppen egy másik szakbizottságban a diabétesszel kapcsolatban. Ezt már ugye megemlítette, de konkrétan szeretném tudni, hogy mi a feladat ezen a területen. Biztos, hogy sok ö, polgár van, aki azt mondja, hogy persze a, az, e, a túlsúlyosság és a táplálkozás témája nagyon fontos, de ez tényleg eu szintű feladat? Most Anya Weisgerber, utána pedig Óza Westlund kap szót. Köszönöm szépen, miniszter asszony, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk a bizottságban ma, és előre örülök már a soros elnöksége való együttműködésnek. Jól lehet az a benyomásom, hogy önök nagyon konstruktív eh, magatartást fognak folytatni, és ez előre fogja vinni a közös doxiéket. Fjellner kolléga már szólt itt a betegtájékoztatóknak a fontosságáról. Nagyon örülnék, hogyha a tanácsban el tudnák érni azt, hogy ezzel a témával intenzívebben foglalkozzanak, és tanácskoznának ezzel kapcsolatos megoldási lehetőségekről. A gyógyszerekkel kapcsolatos érzékenység területén abban állapodtunk meg, hogy a tanács számára nagyon fontos részt leválasztjuk erről a dossziéről, ezt máshogy is tehettük volna, hiszen jó lett volna, hogyha ez a téma összekapcsolva tájékoztatóval együtt az egész témát előre vitte volna, de jó lenne, hogyha tájékoztatók területén is cserébe akkor egy konstruktív eljárásmódot kaphatnánk. Fontos, hogy megkapják a páciensek a megfelelő információkat, csak néhány érvet mondanék a saját szemszögemből, az információknak az 50%-ánál is több helytelen ma az interneten. Nagyon sok beteg azonban az interneten szerzi be a információkat a gyógyszerekkel kapcsolatban. Éppen ezért fontos, hogy megvizsgált, bevizsgált információk kerüljenek az internetre, amelyekben megbízhatnak a betegek. Vannak olyan tagállamok, amelyek jogi kifogások élnek a betegtájékoztatók területén, cenzúráról szólnak például az én kormányom, a szövetségi német kormány is ilyen kifogásokat hozott. Tehát az lenne jó, hogyha az engedélyezteti eljárás során már amúgy is rendelkezésre bocsátott alapvető információkat nyilvánosságra hoznák a gyógyszerekről, ezt ki lehetne bővíteni persze további adatokkal is. Ez lenne talán egy olyan kompromisszumos megoldás, amit önök is támogathatnának. Elnök, köszönöm szépen, most Óza Westlund, utána pedig Sofi Okoni kap szót. Ordförande, tack så mycket, fru minister. Nagyon Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a miniszter hogy Itt ülök közvetlenül ön előtt. Üdvözöljük itt a szakbizottságban. Szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, amit a kollégák itt mondtak az antibiotikum rezisztenciáról, és örülök annak, hogy a Dán elnökség előrelépés szeretne elérni ezen a területen és ezzel kapcsolatban konferenciára is sor fog kerülni, hiszen ez egy fontos téma, hogyha itt a klasszikus uniós módszerekkel járunk el, akkor azt látjuk, hogy sajnos nem sikerül sok mindent megváltoztatni. Ugyanis a humán gyógyászat területén fogadunk el intézkedéseket, ugyanakkor az állatgyógyászat területén is szükség lenne lépésekre például az antibiotikum felhasználás csökkentése érdekében. Azonban ezeket az intézkedéseket tagállami és nem uniós szinten hozzák. Számomra fontos egy olyan terület, amelyen Dánia hajlandónak mutatkozott arra, hogy cselekedjen. Remélem, hogy ön egészségügyi miniszterként hozzá tud járulni ahhoz, hogy az egészségügyért felelős miniszterek aktívabban lépjenek föl, uniós szinten is, hiszen itt egészségügyi kérdésekről van szó, például a vegyi anyagokról, olyan vegyi anyagokról, amelyek a legérzékenyebb népességi csoportokat fenyegetik, így például a gyerekeket, és így közegészségügyi veszélyt jelentenek. Tehát remélem, hogy hozzá tud járulni ahhoz, hogy az egészségügyi miniszterek az ilyen területeken, például a veszélyes vegyi anyagok kérdésével is aktívabban foglalkozzanak, vagy foglalkozzanak olyan környezetvédelmi programokkal, amik pontosan ezeket a szempontokat részesítik előbe. Tehát remélem, hogy az egészségügyi miniszterek ezekkel a kérdésekkel aktívabban fognak foglalkozni, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon sok téma a környezetvédelmi területről érkezik, de összefüggésben áll az egészség kérdésével is, és sokkal e- aktívabbaknak kell lennünk. Most Sophie Okoni, utána Kriton Arsenis kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, eh, miniszter asszony, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk a mai napon. Eh, csak későn érkeztem, egy másik ülésem is volt ma reggel, csak egyetlen kérdést szeretnék feltenni a mellimplantátumokkal kapcsolatban. Remélem nem ismételek meg olyan dolgokat, amik korábban már elhangzottak. Van egy számomra fontos szempont, amit szeretnék itt leszögezni. Ez pedig a tanúsításnak a problematikája. Az érintett vállalattal kapcsolatban az volt a probléma, hogy ők mellimplantátumokat hoztak eh, forgalomba, ehhez szükségük volt egyfajta tanúsítmányra, és azt állapította meg a vállalat vezetősége, hogy Franciaországban ez a tanúsítás sokkal nehezebben szerezhető be, mint máshol, éppen ezért egy másik tagállamban kezdeményezte a tanúsításnak a kiadását, és ott sokkal hamarabb megszerezte a tanúsítványt a termékre, így hozta aztán a melimplantátumot forgalomba. Tehát szükséges lenne szerintem itt beavatkozni sürgősen, és tényleges harmonizációt elérni az Unióban, hogy a különböző tanúsítási eh, eljárásos struktúrák a tagállamokban egységesek legyenek. Ezzel tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy az engedélyeztetési feltételek valamennyi tagállamban azonosak legyenek, és természetesen ez olyan eh, szinten történjen, amely a polgárok biztonságát ténylegesen eh, garantálja, és nem csak a vállalatok érdekes szolgálja. Ez az első megjegyzésem. A másik megjegyzésem a sportra vonatkozik. Előadója voltam a sport témájának a sportnak, mint a közegészségügy egyik támogató pillérének. A sport a Lisszaboni szerződés elfogadása és hatályba lépése óta az Európai Uniónak a hatáskörébe tartozik. Úgy gondolom, hogy a mi intézményeinknek ezt az új hatáskört tényleg kézbe kellene venniük, és igénybe kellene venniük, hiszen a közegészségügynek az egyik nagyon fontos támogató pilléréről van szó. Elnök, köszönöm szépen, most Kriton Arsenis, utána Michel Riverzi kap szót. Uh, köszönöm szépen, üdvözlöm a miniszterasszonyt. Szeretettel üdvözlöm a szakbizottságunkban. Nagyon nagy örömmel várjuk az elnökség eredményeit, nagyon nagy elvárásokkal vagyunk önök felé, mert tudjuk, hogy Dánia mennyire előre haladott sok területen, és hát lehetséges, hogy az EU-s területet is előre tudja majd mozdítani. Dana kicsit hasonló kérdést tett föl, mégpedig az endokrin diszraptorokkal kapcsolatban. Már a bisphenol A területén Dánia sokkal előbbre van, mint az EU-s szint, de megemlítette a koktélhatást is, azonban azt kell mondani, hogy az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban nem nagyon tudjuk megvédeni az állampolgárokat, és a bizottság úgy tűnik, hogy nem hajlandó ezekkel kapcsolatban intézkedéseket tenni egy sor ilyen endokrin diszruptorról van szó, amelyek a bútoroktól kezdve a, a padlószőnyegekig, az élelmiszerek csomagolásában, a krémekben és egy sor más termékben megtalálhatók. Amikor a miniszterekkel novemberben, tavaly novemberben találkoztunk, akkor világos volt, hogy hogy mindezek, mindezeket prioritásként fogja kezelni a Dán elnökség. Terveznek-e a REACH felülvizsgálatával kapcsolatban, vagy másféle módon intézkedést ezeken a területeken? Köszönöm szépen, most pedig utolsó hozzászólunk, Michel Rivázé. Köszönöm szépen, elnök úr! És szeretettel üdvözlöm Önt is, miniszter asszony. Nagyon nagy reményeket fűzünk az Ön személyéhez. Ön hazájában néhány nagyon érdekes kezdeményezést foganatosított. Az egyik pont, amit említeni szeretnék, az, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy Dálé biztos úrral együtt működjön az ügynökségek működésének ügyében. Csak akkor lehetünk hitelesek a polgáraink felé, hogyha jól működő ügynökségekkel rendelkezünk. De ami például a ipari ügynökséget illetén nagyon nehéz érdekkonfliktusok alakultak ki a tagok között, ezért remélem, hogy megpróbálják ezt az ügynökséget valahogy egy kicsit előmozdítani, annak munkáját, ezeknek az érdekkonfliktusoknak a felszámolása érdekében. Aztán, ami a bisfenolt illeti. Néhány tagállam, Dánia és Franciaország is betiltotta ezt az anyagot. Megpróbálják-e EU-s szinten, és az EFSA itt is fontos szerepet játszik, megpróbálják-e ezt az endokrin hatású vegyszert betiltani? Ez a vegyi anyag ugyanis kihatással van, gondoljunk a csecsemőkre is ehelyütt, fontos lenne ezért egy európai szintű szabályozást megteremteni. Aztán az elektromágneses zavarok. Tudják, hogy egyre több ilyen állomás van, egyesekre nincs is szükség, néhány jelen, jelentés már utalt erre a tényre, megpróbálnak-e ezen a téren is előrelépést elérni. Aztán ma délután lesz egy szeminárium a a mérgező anyagokat tartalmazó játékszerekkel kapcsolatosan. Megpróbálnak-e majd a vonatkozó irányelv felülvizsgálata során olyan rendelkezéseket is beépíteni a jogszabályba, hogy be, amelyek tiltják az ilyen játékszerek forgalmazását. Elnök, a miniszter asszonyi a szó, hogy válaszolhasson a kérdésekre. Eh, eh, Köszönöm szépen ezt a nyílt és nagyon őszinte vitát, amit folytatunk. Megpróbálom akkor előről fogva eh, megnézni az összes kérdést. Nikolásik úr aki azt említette, hogy a nők nem mindig tudják, hogy mennyire veszélyes a mellimplantátumok beültetése. Azért alá kell húznunk, hogy az orvosoknak a felelőssége is nagyon nagy a páciensek felé. Nekik kell közölni a páciensekkel, hogy mi az, ami veszélyes és mi nem. Nem lehet, hogy mindenért a hatóságok vállalják a felelősséget. És itt ez az, amit igazából alá szeretnék, szeretnék húzni. Nagyon fontos, hogy a nők saját maguk döntsék el, hogy kívánnak-e beültetetni ilyet vagy nem, de tájékoztatnunk kell őket a kockázatokról is. Most várjuk a bizottság javaslatát erről az ügyről, és tudjuk, hogy a bizottság megtekinti azt is, hogy a mellimplantátum ügye kapcsolatos, illetve ezzel kapcsolatban felmerülő problémák ellen hogy tudunk küzdeni. Az orvosi eszközök nyomon követhetőségével kapcsolatban is várjuk a bizottsági javaslatot. Linda McEwen képviselő korábban már említette a vonalkódó kérdését, ne jegyeztem, és reméljük, hogy ezeket a problémákat a parlamenttel és a bizottsággal együttműködésben meg fogjuk tudni oldani. Dohány és a dohány vizsgálatának, dohányzás vizsgálatának kérdéséről. A tagállamokat ösztönöznünk kellene a jogszabályok megerősítésére. Ahogy mondtam, a dohányzás és a dohány fogyasztása nagyon fontos kérdés számunkra, és sajnáljuk, hogy a dohánytermékekről szóló irányelv nem fog haladni a Dán elnökség alatt, de sajnos ezek, ez nem szerepel a terveink között. A szövetek, sejtek, illetve ennek, ezeknek adományozása, Nikolásik úr ezeket is említette. Lejegyeztem, hogy van egy vita erről. A bizottság készített nemrég egy jelentést a különböző országok ezen területen szerzett tapasztalatairól, és nem hiszem, hogy a Dán elnökség ideje alatt lesz idő ezzel a kérdéssel is foglalkozni, de az említetteket lejegyeztem. Kaltenbach asszony arról beszélt, hogy az antibiotika rezisztenciát holisztikusan kell megközelítenünk, ebben teljesen egyetértek fontos terület, és mi is felhívtuk a figyelmet, hogy az adatcserét javítani kell. Sajnos a, az, a magyar elnökség munkájának teljesen konkrét folytatását nem ismerem, de biztos vagyok benne, hogy fontos a Dán elnökség számára ez a kérdés is. Margarete Auken asszony lánya jön majd később a bizottsághoz miniszterként, ami biztos nagyon jó, kellemes élmény lesz. Szeretnék én is itt lenni, és biztos vagyok benne, hogy kérdést is fog majd föltenni neki. Az ön, említett, ön, ön által említett probléma is nagy probléma, a gyógyszerek környezetszennyezése minden országban, nem csak Európában, hanem az egész világ szintjén, és szükséges a környezetvédelmi miniszterekkel együttműködni, és velük együttműködésben megnézni ezt a kérdést, és hát pontosan az ön lánya a környezetvédelmi miniszter lányában. Kukovics asszony. a, arról beszélt, hogy a hatékonyság nem mehet a páciensek kárára, és a Smart Health, Better Life kezdeményezésről. Tulajdonképpen ez pontosan arról szól, hogy biztosítsuk a betegeknek a jobb életminőséget, az nélkül, hogy a növekedést és az innovációt csökkentenénk. És itt is a holisztikus megközelítése fontos a krónikus betegségek esetében is. Dán Jörgensen úr, remélem nem baj, hogy így szólítalak, nem vagyunk, jól ismerjük egymást. A koktélhatásokról tettél föl egy kérdést, és leleplezted, hogy a Dán parlamentben is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. A koktélhatásra nagyon nagy figyelemmel vagyunk mi is, és tudjuk, hogy mekkora az igény arra, hogy ezt a területet is megbeszéljék az egészségügyi miniszterek és a környezetvédelmi miniszterek. Ezért is nagyon jó, hogy az önök szakbizottsága mind a két témát kezeli, mert pontosan itt lehet majd, itt jöhet létre az együttműködés a két terület között. Reméljük, hogy ezen a területen is egy kicsit gördülékenyebb együttműködést tudunk majd biztosítani. Remélem, hogy a környezetvédelmi miniszter is megerősíti majd, hogy a környezetvédelmi program, a Soros Elnökség környezetvédelmi programja nagyon előkelő helyen foglalkozik ezzel a kérdéssel is. A diabétesz, illetve a krónikus betegségekkel kapcsolatban Krisztel Saldamoze kérdése volt. Igen, valóban ezek nem közvetlenül európai kompetencia alá tartoznak, de nagyon fontos, hogy mégiscsak európai szinten is kezeljük ezt, mert hogyha a különböző Európai Uniós tagállamokban szerzett tapasztalatokat nem tudjuk kihasználni és átadni egymásnak, akkor, akkor sokkal lassabban tudunk előre haladni ezen a területen, és ez nem lenne okos. Weisgerber asszony kérdése. A betegeknek nyújtott tájékoztatásról szólt. A Dán soros elnökség szeretné kimozdítani ezt az ügyet a jelenlegi padhelyzetből. De ennek az a feltétele, hogy a tanács és az Európai Parlament is konstruktívan álljon hozzá a kérdéshez, és, szeres, és, és megpróbálja megtalálni az előrevezető utat. Megpróbáljuk konstruktív módon kezelni a kérdést. Ósza Westlund asszony az antibiotikum rezisztenciáról beszélt. Ön is teljesen egyetértek, önnel fontos kérdés. Fontos arról gondoskodnunk, hogy a kihívásokat megfelelőképpen kezeljük, de hát mondtuk, hogy a Dán soros elnökség egyik fontos területe ez, és ezen a területen is szorosan összefügg a környezetvédelem és az egészségügy vegyi anyagokról is szólt, és már Dan Jörgenzennek is mondtam, hogy igen, valóban nagyon fontos ezeknek az összefüggéseknek a megtalálása, és a e, közös munka, az együttműködés ezeken, ezeken a területeken. Aztán volt egy kérdés a, megint csak a mellimplantátumokról, és arról, mennyire fontos az információcsere. Egyetértek és abban is egyetértek, hogy a bizottság ezt most sürgősséggel tárgyalja, és ezért is nagyon várjuk a bizottság erre vonatkozó javaslatát, központi jelentőségű lesz ez. A sportot is megemlítette, ez tulajdonképpen a népegészségügy egy része. A sport olyan dolog, ami általában véve javítja az egészségi állapotot, úgyhogy ebben is csak egyet tudok érteni. Vázinisz a bisphenol A-val kapcsolatban. Már korábban is mondtuk, hogy nagyon szeretnénk. Valamit kihagytam? Azt hiszem, hogy Akon asszony kérdésére válaszoltam, úgyhogy szerintem most Azinis úr kérdése következik. Tehát a környezetvédelem és az egészségügy összefüggése nagyon fontos a Dán soros elnökségnek, és arra gondoltam, amikor azt kérdezte, hogy volt egy kérdése, ami talán ami talán lehet, hogy egy kis ö, vicc volt. Lehet, hogy hallotta, hogy a cumis üvegekben felhasznált biszfenol ára vonatkozó tilalmat én kezdeményeztem a Dán parlamentben. Minden esetre nagyon fontosnak tartjuk ezt, az, ezt a kérdést, és ez az egyik olyan nagyon fontos környezetvédelmi egészségügyi kérdés, amely a Dán elnökség prioritásai között szerepel. Michel Innesi. arra ösztönöz, hogy Dali biztossal és az ügynökségekkel együttműködjünk szorosan méghozzá. Dali biztos úrral természetesen együttműködünk, de arról is folyton gondoskodnunk kell, hogy jó és hatékony rendszert dolgozzunk ki az együttműködésre biztos vagyok benne, hogy ez meg is fog valósulni. A diszfenol át említettem már. A veszélyes anyagokat tartalmazó játékok, a játékok biztonsága, ez szintén a környezetvédelmi miniszter feladatai közé tartozik, de természetesen itt is gondoskodunk arról, hogy az, arról, hogy az egészségügy és a környezetvédelem között meglegyen a megfelelő összefüggés, különösen a gyermekeink érdekében. A tanács elnökségét ellátó miniszterként minden megjegyzést leírtam. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jó, hasznos megjegyzéseket és kérdéseket tettek fel. Nagyon örülök neki, hogy ez így történt, és nagyon-nagyon várom az önökkel való együttműködést. Biztos vagyok benne, hogy konstruktív lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A miniszterin, ich muss erstmal sagen... Miniszter asszony, először is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük a válaszait és a bemutatóját. Ön megbízott egészségügyi miniszter és kereskedelmi miniszter is, tehát itt dupla csomaggal kellett Brüsszelbe érkeznie. Ugye a kereskedelmi politika van mindenek fölött, és ível át minden témát megmutatta nekünk, hogy a Dán elnökség mi mindent tervez. Csak azt tudom mondani önnek, hogy az ön által bemutatott itt dolgok esetében a hajlandók koalíciójára számíthat a parlament részéről, méghozzá frakciókon átívelően, hiszen a tanácsban bizonyos dolgok, ahogy arról ma volt szó, így például a betegtájékozhatók esetében, inkább több eh, frusztrációt, mint hajlandóságot látunk a tanács részéről, de tudnia kell, hogy mi a Dán elnökség oldalán állunk, bízunk a sikerében, és kérem, üdvözölje a nőjét is, hogyha pedig ma valaki szeretné még látni a miniszter asszonyt, akkor a kereskedelmi bizottságban erre van lehetősége. Ott is érintenek környezetvédelmi eh, témákat, és a Lisszaboni szerződés által tárgyalt témákat, tehát érdemes ide ellátogatni. Köszönjük szépen, hogy itt volt, mindig is az ön oldalán vagyunk, azokban a témákban, amiket itt bemutatott. Biztos, hogy lesznek olyan témák is, ahol véleménykülönbségek mutatkoznak majd, de úgy gondolom, hogy a bemutatott témákban nagyon jól elő van készítve az elnökségi munkájuk. Sok sikert kívánok önöknek, és már előre örülünk az elkövetkezendő hat hónap együttműködésének. So, wir kommen dann... Akkor áttérünk a 22. napi rendi pontra, ami a hatodik vízügyi világfórum, amelyre március 12 és 17-e között Márszájban kerül sor. A feladatunk most azt, hogy a szóbeli választ igénylő kérdést elfogadjuk, ezzel kapcsolatban Richard Zébernek meg is adom rögtön a szót, és szeretnék utólag gratulálni Richard Zébernek a születésnapjáig, ezt be kell pótolnunk. Eh, elnök úr, köszönöm szépen a gratulációt, és arra szeretném kérni, hogy Sophie Okonit, aki velem együtt fogalmazta meg ezt a szóbeli választ igénylő kérdést, őt jutassa először szóhoz. Ebben az esetben, mondja az elnök, Szofi Okoni kap elsőként szót, hiszen Marseille miatt is már csak ő az illetékes. Köszönöm szépen, Richard. Az előzékenységet köszönöm, a előzékeny szavakat. Itt tehát egy állásfoglalási indítvány tervezetet terjesztettünk elő, amit mindenki megkapott, és ez az állásfoglalási indítvány tervezet a hatodik vízügyi világfórum megrendezésével kapcsolatban került elkészítésére. Erre ugye március 12 és 17-e között kerül sor Márszájban. És környezetvédelmi szakbizottságként úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek ezt a rendezvényt arra kellene felhasználnia, hogy egy világos jelzést küldjön valamennyi érintetnek, politikai szereplőnek, és valamennyi más olyan területnek, amelynek a feladat körébe tartozik a vízügynek az alakítása. Tehát ezt a világfórumot egy világos jelzés küldésére kell, hogy felhasználjuk, és ezt egyébként valamennyi frakció, ezt az elképzelést támogatja, az ALDE is, a Zöldek is, a Szocialisták, a GUE is. megadnám inkább uh, Richardnak a szót, vagy átengedném Richardnak a szót, hogy bevezetőt tartson. Én itt csak a szervezési dolgokról szóltam. Tehát négy nagy részből áll ez az állásfoglalási indítvány, amelyek alapvetően négy alapvető problémakört tükrözik, a négy alapvető témakört, amelyekkel a vízügyi világfórum foglalkozni kíván majd márciusban. Így például a vízhez való hozzáférés mindenki számára, aztán a gazdasági fejlődéshez való hozzájárulása a vízügynek, a kék bolygó kérdése, és a politikai megvalósítás sikerének a kulcsai. ami ezt az állásfoglalást illeti, szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Európai Unió, illetőleg az Európai Parlament mindig is, tehát már több mint 30 éve egyértelmű politikát folytat a vízügy területén. Ennek során figyelembe veszük természetesen az ENSZ által megfogalmazott célokat is, és emlékeztetnék arra, hogy az ENSZ úgy gondolja, hogy a víz egy közjó Tehát egy közjó, valamennyi ember közös jószága, és az emberek alapvető joga, hogy hozzáférjenek a vízhez. Most azt kell, hogy lássuk, hogy több mint 800 millió embernek nincsen hozzáférése iható vízhez, tehát ivóvízhez. Két millió ember hal meg évente azért, mert vízhiányban élt. Vagy egyszerűen azért, mert a rendelkezésére álló víz nem ivóvíz, nem iható minőségű víz. Az Európai Parlament ennek megfelelően egy világos jelzést kíván küldeni valamennyi érintetnek. Mi Európai Unióként és kifejezetten Európai Parlamentként azzal a kezdeményezéssel ezzel a kezdeményezéssel kell, hogy éljünk, hiszen már az elmúlt 30 évben is világosan fogalmaztunk ebben a kérdésben. Megfogalmaztuk, hogy az egyes vízgyűjtő területeket hogyan kell kezelni, hogyan kell a vízzel gazdálkodni, és azt várjuk el, hogy az Európai Unió ezzel kapcsolatos összegyűjtött tudását egy információcsere keretében rendelkezésre tudjuk bocsátani. Tehát ami a vízgazdálkodást, a vízgyűjtő területeket illeti, és így a határaikon túl élő népek is megfelelő hozzáférést kapjanak a vízkészletekhez. És jó lenne, hogyha ezen a téren decentralizált kooperáció alakulna ki, ennek megfelelő finanszírozása lenne a fejlődő országokban, a partner országokban is, és azt is támogatjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok, tehát mi is megfelelő víztisztító létesítményeket alakítsanak ki. Köszönöm szépen, kolléga asszony, számomra is nagyon fontos a víz, ezzel kapcsolatos témából írtam a diplomamunkámat, tehát ezen a területen úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokat tudunk erről beszélni, de hogy mindenki szót kapjon, arra kérek mindenkit, hogy egy perc 30 másodpercben korlátozza a hozzászólását, különben nem fogjuk tudni időben elkezdeni a következő miniszter látogatását, tehát következőként Richard Zéber társ szerzőként kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk együttműködött, különösen Szofinak. Megpróbáltuk az összes frakciót bevonni a munkába, és remélhetőleg mindenki úgy látja, hogy bevontuk a javaslatait. Köszönöm szépen a bizottságnak és a bizottság képviselőjének, aki támogatott bennünket ennek az állásfoglalásnak a megfogalmazásában. A fő kérdés az, hogyan néz ki a globális kép, ami a vízhasználatot illeti. Sajnos világszerte globális szinten kétszer olyan gyorsan nő a felhasznált vízmennyiség, mint a lakosság növekedése. Hatalmas kihívás ez, az erőforrások, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés szempontjából is Európának hozzá kell járulnia ennek a problémának a megoldásához. De miután Sophie elmondta a lényeget, én meghagyom az időt a többi kollégának. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szocialisták nevében most Zábó képviselő kapja meg a szót. Într-adevăr, problema apei este esențială și de aceea aș dori să le mulțumesc colegilor. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a vízügyi problémák olyan problémák, amik mindenkit érintenek, éppen ezért üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Az állásfoglalási indítvány tervezete jól tükrözi a vízügyi fórum által kezelt témáknak a sok színűségét, és úgy gondolom, hogy ennek az állásfoglalási indítványnak mind a struktúrája, mind pedig az alapvető mondani valója rendben van, tehát úgy gondolom, ezeket őrizzük meg, és a létrehozott struktúrával egy világos, tömör mondani valót is közvetíteni tudunk, azt, hogy a víz egy közjó, és hogy a vízhez való hozzáférés egy alapvető jog. Én egyetértek ezzel az alapvető mondani valóval, sőt, akár még ezt erősíteném is, azt mondanám, hogy egy közjó, egy közös vagyon a víz, egy alapvető emberi jog. Úgyhogy azt kérném, hogy a vízügyi világfórumon ezt az álláspontot képviseljük és ismételjük meg azt, amit 2009-ben már elmondtunk. El kell mondnunk, hogy ez egy közjó, amit közösen kell kezelnünk, és le kell fektetnünk azokat a modalitásokat, amivel ezt a közös alapelvet megfelelően tudjuk érvényesíteni, és amivel biztosítani tudjuk, hogy a szegényebb vidékeken is megfelelő legyen a vízhez való hozzáférés. Talán erre újabb módszereket is ki lehet dolgozni. Nem tudom még mennyi idő van, talán már nincs is időm, talán még két oldalú beszélgetésekben is foglalkozhatunk ezzel. Gerben Jan Gerbrandi kap szót. Um, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a kollégáknak, hogy megragadták a kezdeményezést, és állásfoglalást fogalmaztak meg jó látni, hogy a vízügyi világfórum egyre fontosabb világszintű fórumá válik, ahol a vízügyi kérdéseket megvitatják, és ezek a kérdések nagyon fontosak. Mindannyian tudatában is vagyunk ennek. Néhány dolgot kiemelnék, néhány olyan dolgot, amelyekkel majd kiegészíteném az állásfoglalást. Az egyik a mezőgazdasági ágazat fontossága. A mezőgazdasági ágazat a legnagyobb vízfelhasználó ágazat Európában, és a legnagyobb vízszennyező is egyben. Azt gondolom, sokat nyerhetünk azzal, hogyha a mezőgazdasági ágazatra összpontosítunk. Egy másik dolog a biodiverzitáshoz kapcsolódik, amelyről tegnap folytattunk eszmecserét. Világos, hogy a tiszta víz nagyon fontos a biodiverzitás szempontjából, de ez fordítva is igaz. Az egyik legnyilvánvalóbb szolgáltatásról van szó, amelyel a természet ellát bennünket, ez a tiszta víz. Hollandiában csodálatos dűnék vannak a partvidék mentén, és mi a dűnéket használjuk fel a víz megtisztítására. A víziparral beszélgetve megkérdeztem őket, hogy mennyibe kerülne a víztisztítás, ha a dűnéket nem tudnánk felhasználni erre, és több milliárd euró lenne ennek a költsége. És végezetül pedig, elnök úr, a víz gazdasági jelentőségéről beszélnék. Mint a mezőgazdaság, mint az ipar szempontjából ez nagyon jelentős. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök a zöldek nevében most Szátú Hászi kap szót. Rendben, akkor a kolléga. Yves Grosé. Köszönöm szépen. Egy komplet teljes javaslatot láthatunk, ami az általunk felvetendő kérdések valamennyiére kitér. Tehát a víz források kérdésére, a víztárolás kérdésére, és nagyon sokféle szempontot figyelembe vesz, mind a minőségi, mind a mennyiségi szempontokat. Ugyanakkor nekem lenne egy kiegészítő javaslatom, és adott esetben egy módosítási javaslatom is. Összességében jónak tartom a megfogalmazás módot, de javasolnék a vízre egyfajta árképzési mechanizmus kialakítását is. Degresszív a jelenlegi rendszer, ami azt jelenti, hogy minél több köbméter vizet használunk el, annál kevesebbet fizetünk egy köbméter vízért. Ez például Franciaországban azt jelenti, hogy a 80% a vízfelhasználásnak a mezőgazdaságban mezőgazdaságban realizálódik, tehát a mezőgazdaság pazarolja a vizet emiatt a degresszív árképzési módszer miatt. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha egy kiegyensúlyozott, progresszív árképzési rendszer érvényesülne a víz esetében is, hiszen az lenne a célunk, hogy a vízpazarlást azt megakadályozzuk, és megfelelő ösztönzőket kell kidolgozni a pazarlás megszüntetésére. Elnök, köszönöm szépen. Inis Ayala Sender a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálnék ismét a megválasztásához. Zéber kolléga és Okoni kolléga készítették el ezt a javaslatot, nekik azt mondanám, hogy igen, szűk keretek között tudunk mozogni, Ezért elmondanám, hogy a tiszta vízhez való jog, mint emberi jog, ez rendkívül fontos, valamint az integrált kezelési tervek támogatása a vízgyűjtő területek vonatkozásában, ezt is kiemelném, és a vízügyi világfórumon belül talán arra kellene fókuszálnunk, hogy legyenek világos kvóták, világos százalékos arányok, ez a 11-es pontban áll. Talán meg kellene próbálni túlmenni azon, amit mindig mondtunk, ami tehát a különböző önkormányzatok helyi igazgatási szervek felelősségét illeti, és nagyon fontos, hogy ez kifelé is világos legyen. Ez fontos tényező ez a fejlesztési együttműködésben is. Tehát a vízhez való jog, az egészséges tiszta ivóvízhez való hozzáférés és a különböző tisztító létesít, víztisztító létesítmények is rendkívül fontosak. Érdemes lenne a civil szervezetekkel és a hatóságokkal is leülni, megvitatni ezeket a kérdéseket. Elnök, Gutierrez kolléga kapja meg a szót. Mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, um, a vízügy témája talán érdemes arra, hogy bizonyos kérdéseket konkrétabban kezeljük. A bizottság sok mindent tett már, nincsen túl sok időnk. Jó lenne, hogyha ebben a szóbeli választ igénylő kérdésben, az állásfoglalási indítványban konkrétabb javaslatokat tennénk. Én úgy látom, hogy nincsen integrált politika ezen a területen, ahogy a biodiverzitás kérdésével kapcsolatban sem. Beszélünk itt a víz áráról, de nem nézzük meg, hogy honnan származik a víz, mennyibe kerül az ivóvíz előállítása. Nyilvánvalóan a mediterrán térségben teljesen más, hogy állítják elő az ivóvizet, és teljesen más lesz az előállításnak a költsége. Így hát egy egységes árképzési rendszert nem igazán lehet kialakítani. Számomra az a fontos, hogy ellenőrizzük a víznek a származását. Ez a döntőpont, hogyha ellenőrizzük azt, hogy hogyan állítják elő az ivóvizet, és az hogyan kerül szétosztásra, akkor érjük el a célunkat. Jó lenne, hogyha um, világszinten is ezzel kapcsolatban egységes menedzsment alakulna ki. Persze vannak ezzel kapcsolatban világszinten sok ellenállás, például Törökországban. Vannak ugye vízgyűjtő területek, ezek a vízgyűjtő területek és az azokhoz kapcsolódó folyók a legkülönbözőbb országok területén helyezkednek el, és éppen ezért ilyen alapvető kérdésekben sokszor elvesztjük a csatákat, és és elhangzott az, hogy itt határokon átívelő vízkvótákat kellene kialakítani, de úgy gondolom, hogy sokkal konkrétabb célokat kell deklarálnunk egy ilyen állásfoglalásban. A következő Vittorio Prodi. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom mondandómat. A munkacsoport tagja is vagyok, a magas szintű munkacsoport tagja, amely az éghajlatvédelemhez való alkalmazkodásról folytat eszmecserét, és mindig területi problémák is felmerülnek ezen téma kapcsán. Sokszor megpróbálják eh, az adott vízforrást saját maguk számára kiaknázni. Ez főként a városi területek esetében látható, amelyek a vízkörforgásokat egyre inkább elszigetelik, és ez nyilvánvaló masszív kihatással van a vízgazdálkodásra. Hangsúlyoznám továbbá azt is, hogy a talaj rendkívül fontos a vízgazdálkodás szempontjából is. Hiszen hiszen csak a talaj figyelembevételével, a talaj minőségének figyelembevételével tudunk egy igazán jól működő vízgazdálkodást megvalósítani. A víz nagyon fontos és metaforaként is szolgál a korlátozott mennyiségű erőforrások számára, és nem csak Márszájban, hanem Rióban is kellene szólni erről, egy általánosabb vitára lenne szükség. Sofia Mászé Kukovics, és már csak egy percünk van az egyes felszólalásokra. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, mert az előbb talán túl sokat beszéltem. Én azt látnám szívesen, hogyha több intézkedés történne az Európai Unióban a jobb vezetékes vízellátás érdekében. Köszönöm szépen a időrövidségére tekintettel. Azt mondanám, hogy nem lehet megoldani az egész vízügyi problematikát, de fontos, hogy újra kitaláljuk itt, hogy mi a tanácsnak a dolga. Én csak azt szeretném kezdeményezni a tervezet megfogalmazóinál, hogy mindenre hívják fel a figyelmet, amit az elmúlt évben már elmondtunk. Itt volt például egy AKC találkozó a múlt évben, és ott a víz az a központi téma volt. Talán azt, amit ott elmondtunk, azt ebbe a javaslatba is be lehetne építeni. Elnök, köszönöm, példás volt az időkeret betartása. Akkor tehát most a szóbeli választigénylő kérdést el kell, hogy fogadjunk. Készfeltartásra szavazunk, aki támogatja, azt kérem, hogy emelje fel a kezét ellenszavazatok, akkor elfogadtuk, és akkor van egy állásfoglalási indítványunk is, január 31-e 12 óra módosítások előterjesztésének határide, és február 29-én vagy március 1-én fogunk szavazni erről, és a márciusi első plenáris ülésen kerül majd napirendre ez az állásfoglalási tervezet. Köszönöm szépen, akkor átérünk a következő napirendi pontra. Ja, ich heiße ganz herzlich willkommen. Tehát szeretettel üdvözlöm körünkben Ida Ókant, a soros elnökség részéről érkező Dán környezetvédelmi minisztert. Van már egy Oken névre hallgató tagja a bizottságunkra, úgyhogy itt egy kisebb fajta családi összejövetelre kerül sor. Elmúlt héten Strasbourgban már meghallgathatjuk, meghallgathattuk a miniszterelnök asszonynak a bemutatóját nagyon jól előkészített volt, nem akarom itt szaporítani a szót, érdeklődéssel várjuk a bemutatkozását, és érdeklődéssel várjuk a tanácsi programot. Öné a szó, miniszter asszony, utána e, egy kérdéskört tartunk, ez az eljárásmód itt a bizottságban, akkor a kollégák kérdéseket tehetnek föl, arra ön válaszolhat, és utána lesz még egy második köre is a kérdéseknek. Várjuk az előadását, üdvözöljük itt, öné a szó. Herr Grote. Köszönöm, Köszönöm szépen, Gróte úr, és eh, sok sikert kívánok az új feladatához. Biztos nagyon jól el fogja, vál, vál, eh, el fogja végezni a feladatát, és eh, várom az önnel folytatott együttműködést. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt bizottsági tagok, nagyon nagy örömmel ülök itt önök előtt, hogy az eljövendő hat hónap Dán soros elnökségi prioritásairól beszéljek. A Dán soros elnökség örömmel várja az intézmények között folytatott gyümölcsöző együttműködést. Biztos vagyok benne, elnök úr, hogy a Dán elnökség nagyon jó, szoros együttműködést tud majd folytatni önök, önökkel. A környezetvédelmi napirenden együtt kell működnünk önökkel is, és más érdekeltekkel is. Ez egy közös vállalkozás kell, hogy legyen. Magasak az ambícióink, bár tudjuk, hogy az európai gazdaságot válság sújtja, amely a teljes európai gazdaságot fenyegeti. Természetesen ez nagyon nehéz kiinduló pontot jelent a Dán elnökség számára. De biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi válságból való kilábolás nem a szokásos módon fog végbe menni, és nem csak egyszerűen pénzügyi válságról van szó, az Európai Unió és a világ hát, további részei klíma és nyersanyag válságtól is szenvednek, és ezeket a válságokat együttesen, koherensen kell, hogy megoldjuk. A gazdasági válságra nem fogunk megtalálni megoldást az új növekedési és munkateremtési, munkahelyteremtési tervek nélkül. Ezek a versenyképesség megerősítése nélkül viszont nem fognak működni. A versenyképességet pedig csak a, a nyersanyagok hatékony kihasználásával tudjuk megteremteni, amely nem csak a vállalatok számára jelent majd nyerességet, hanem előfeltétele a természeti erőforrások fenntartható kezelésének. És itt nem csak nyersanyagokról beszélek, hanem energiáról, nyersanyagokról, talajról, vízről, levegőről és a biodiverzitásról is. Hogyha a pénzügyeket fenntarthatóan akarjuk kezelni, biztos vagyok benne, hogy a gazdaság zöldé változtatása nem csak az helyes út, hanem az egyetlen lehetséges megoldás egy új zöld megközelítést kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy egy nyersanyag hatékony zöld gazdaságot tudjunk alakít, kialakítani. És ehhez egy koherens megközelítés és egy integratív megközelítés és egy olyan keret szükséges, amely újfajta életmódot, életstílust jelent a gazdasági lehetőségek és a, és a nyersanyagellátás csak úgy jöhet létre, hogy megfelelő szabályozás és terméktervezés, ökoinnováció jön létre, ahol a, nemzet, a természeti tőkénket megfelelőképpen fenntartóan, fenntarthatóan kezeljük, és takarékosan bánunk velük. A Dán elnökség számára a környezeti politika központi szerepet játszik az európai gazdaság zöldététele szempontjából. Hatékonysági megközelítést szeretnénk alkalmazni a Rio Plus 20-as konferencia, illetve a hetedik környezetvédelmi cselekvési program megvalósítása szempontjából is. Elsősorban a vízre gondolhatunk, és ezt vehetjük példaként, hiszen a tiszta víz az élet egyik legfontosabb feltétele, és ez lesz az egy, előttünk álló egyik legnagyobb kihívás is a jövőben. A Dán elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a vízhatékonysági napirendünket tartani tudjuk, a Rio Plus 20-as tárgyalásokon, a hetedik környezetvédelmi keretprogram kialakításakor, a víz, vízben víz, víz ökoszisztémák veszélyes anyagaival kapcsolatban, és a vízről szóló bilaterális megegyezésekkel kapcsolatban is. A vízforrások védelméről szóló terv kidolgozására is nagyon várom, amely majd 2012-re lesz kész. A Riói konferencia lesz egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a megfelelő fenntartható fejlődési témákat az asztalra tehessük. Az Európai Unió ösztönözni fogja a zöld gazdaság kialakítását, mégpedig az ENSZ zöld gazdaságra vonatkozó úti terve alapján, és reméljük, hogy júniusban ambiciótus célokat tudunk majd Rióban megállapítani. Meg kell erősítenünk az Európai Unió ezzel kapcsolatos álláspontját még a júniusi konferencia előtt. Lesz egy környezetvédelmi tanácsi ülés márciusban, ahol szintén beszélünk majd erről, aztán Horszenzben egy informális tanácsi ülés is lesz, és itt is az Európai Tanács figyelmébe fogom ajánlani a Rio Plus 20-as konferenciát. Remélem, hogy ez a konferencia majd segít abban, hogy a környezet, környezetre káros állami támogatásokat fokozatosan meg tudjuk tűnt, szüntetni. Ugyanis erre most elérkezett az idő. Nagyon sok országban költségvetési hiány mutatkozik, ezért tényleg most kell ehhez is hozzáfogni. Hiszek abban, hogy elkötelezettségeket tudunk majd elfogadni a nagyon fontos nyersanyag, nyersanyaggal, mezőgazdasággal, vízügyel, fenntartható termeléssel és a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos területeken. Itt ezekkel, ezeken a témákon kell vitatkoznunk majd Rióban, és ezekkel kapcsolatban kell megállapodásra jutnunk. Remélem, hogy Rióban megállapodhatunk majd arról, hogy a válságot, különösen a vízügyi tennivalók szempontjából hogy tudjuk kezelni, és hogy hogy tudjuk elérni ezeken a területeken felállított céljainkat. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia, és a fenntartható fejlődést a 92-es riói nyilatkozat értelmében kell fejleszteni. Reméljük, hogy a döntéshozatalban és a és a ezzel kapcsolatos munkában be tudjuk vonni majd a nyilvánosságot is. Biztos vagyok abban is, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament is közre fog játszani a konferencia megfelelő előkészítésében. Nagyon fontos témáról szól ez a konferencia, és mindenkinek hozzá kell szólnia. A Rio Plus 20, 20 kívül a hetedik környezetvédelmi keretprogram kialakítása a Dán elnökség egyik nagyon fontos feladata, hiszen ez az Európa 2020-as stratégia és a környezetpolitika között ide terinti meg, és az alapvető szolgáltatásokról is szól, amelyek a környezetvédelmét szolgálják a nyersanyag hatékonyságról szóló bizottsági javaslatot üdvözlöm, hiszen ez fontos, és az úti terv is arra vonatkozólag, arra vonatkozólag hogy a zöld átalakítás felé vezető intézkedéseket meg tudjuk tenni. Az úti terv meghatározza, hogy mik azok a nagyon fontos feladatok, amelyek ezen az úton a legfontosabb, amelyeket legfontosabb meghatározni. A Nagoyában kitűzött biodiverzitási célok megvalósítása az egyik nagyon fontos még fennmaradó feladatunk. A nyersanyag hatékonyság is megjelent az Ekoinnovációs Bizottsági Cselekvési Tervben. Úgy hiszem, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési program az innovációra, a kutatásra és a megfelelő szabályozásra kell, hogy helyezze a hangsúlyt. És ilyen módon eredményeket fog majd produkálni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2000-es jelentése megmutatta, hogy az Európai Unió sok szempontból jól halad, tehát nem a kezdetektől kell kiindulni. Nagyon jó politikákat folytatunk több területen is. Most a még nem kezelt kihívásokra kell koncentrálnunk. Nyersanyag hatékonyság szempontjából, főleg klímaterületen kell, hogy főleg a klíma, klímaváltozáshoz való alkalmazkodás területén hiányoznak még a jogszabályok, aztán a ricsen kívüli, ricsen túlmutató jó, vegyi anyagokról szóló jogszabályok, az endokrin disruptorok és a kombinált hatás, valamint a nanoanyagok is nagyon fontosak minden európai ágazati politikába be kell építeni a környezetvédelmi program szempontjait, ugyanis ez nagyon fontos az egész gazdaság szempontjából. Reméljük, hogy a bizottság bizottság éves növekedési jelentésében is tükröződni fognak a környezetvédelmi részcélok. A kap, illetve a közös halászati politika felülvizsgálatát is várjuk, és nagyon nagy elvárással vagyunk ezekkel szembe, hiszen ezek is nagyon nagy fejlődést indíthatnak el a biodiverzitás és a természetvédelem terén fontos, hogy megjelenjenek a megfelelő pénzeszközök, a vízkeret irányelv, a Natura 2000-ről szóló irányelv, illetve a tengeri stratégia keretirányelv szempontjából. Az elnökség megközelítése reális kell, hogy legyen, ugyanis csak úgy nyérünk el zöld növekedést, hogyha az Európai Parlament és a tanács támogatja egymást, és hogyha a társ tárgyalásokat véghez viszik, elfogadják a javaslatokat, és a jogszabályokat végre is hajtják. Most szeretném röviden bemutatni azokat a dossziékat, amelyeket a Dán elnökség alatt legfontosabbaknak fogunk tartani. Először is kulcsfontosságú, hogy jól megalapozott tanácsi tárgyalásokat folytassunk a tanácson belül is, és a parlamenttel is az adott dossziékon. Az egyes dossziékat minél előbbre szeretnénk mozdítani, és reméljük, hogy minden dosszié szempontjából lehetséges lesz végleges megállapodásra jutni. Négy olyan javaslat van, amelyet a lengyel elnökségtől örököltünk. Az első a GMO-k szándékos kibocsátásáról szóló irányelv. Ez a tagállamok számára lehetőséget ad arra, hogy megtiltsa vagy korlátozza a területükön folyó GMO termelést. Megpróbáljuk a blokkoló kisebbséget feloldani a tanácsban, és megpróbáljuk a márciusi tanács, tanácsi ülésen az Európai Parlament 2011-es júliusi állásfoglalását is belefoglalni a szövegbe. Tudjuk, hogy nagyon fontos kérdés ez a parlament számára, és hogy kiegészítésként kezelik ezt az EFSA kockázat elemzéséhez. Nagyon fontos a tanács számára, hogy azok a tagállamok, amelyek meg akarják tiltani a gmo használatát, képesek legyenek erre. A másik nagyon fontos dosszié a hajó üzemanyagokként tartalmáról szóló, amely szigorúbb szabályozást szeretne elkészíteni az üzemanyagokban használt kén ről, mégpedig a balti tenger és az északi tenger védelmében legelsősorban. Reméljük, hogy első olvasatban ö, ö, reméltük, hogy első olvasatban megállapodásra juthatunk, de hogyha nem, akkor legalábbis a hatos, a, a Márpol egyezménynek a hatos mellékletéről minimum meg kellene, hogy állapodjunk, és remélem, hogy ezt a tanácsban el fogjuk tudni érni. Tudjuk, hogy 2020-ban már sokkal nagyobb mértékben fognak ként kibocsátani hajók üzemanyagokból, mint a szárazföldi területekről, és 50 ezer európai polgár halálát okozhatja ez, úgyhogy nagyon fontos téma. A PIC rendelet átdolgozása még egy nagyon fontos kérdés a veszélyes vegyi anyagokról. Legtöbb változtatás csak technikai és adminisztratív jellegű, de nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban az exportot mégiscsak létre engedélyezni tudjuk abban az esetben, hogyha az importáló ország konkrétan nem élt ellen, ellenvetéssel. Remélem, hogy lehetséges lesz a parlament és a tanács közül első olva, között első olvasatban ö, megegyezése jutni, hiszen nagyon fontos a jelenlegi védelem fenntartása. Remélem, hogy a parlament ebben egyetért velem. Az utolsó örökölt dosszié a szervező 3-as, amely a veszélyes fenyőanyagokhoz kapcsolódó súlyos baleseti kockázatokról szól még vannak a hatállyal kapcsolatos kérdések, illetve a nyilvános hozzáférés, valamint a nyilvánosság részvétele a döntéshozatalban jogorvoslathoz való hozzáférés az Orhuszi Egyezmény értelmében. Remélem, hogy sikerül megállapodnunk, és fel tudjuk oldani a blokkoló kisebbséget itt is. Ezekkel a, ezeket, ezt a négy dossziét vettük át, azonban van három új bizottsági javaslat is. Az egyik a LIFE programra vonatkozó javaslat 2014-es, 2020-as időszakra. Ez a több éves pénzügyi keret egy része. A Dán elnökség egy részleges általános megközelítést fog alkalmazni amely különösen a külön specifikus környezeti területeket fog figyelembe venni. Nagyon fontos a LIFE program, hiszen itt veszélyeztetett fajok és érzékeny hátrányos helyzetű területek támogatásáról van szó, különösen az északi atlanti dűnék ilyenek az, a legveszélyesebb anyagok a vízi ökoszisztémákban. Erről is van egy irányelv, a, illetve egy javaslat, ez is a Dán elnökség prioritásai közé tartozik. A harmadik javaslat a hajóbontásról szóló rendelet, amely a hongkongi 2009-ben elfogadott egyezmény alapján készült el. Reméljük, hogy a bizottság a javaslatot megfelelő időben be fogja nyújtani, annak érdekében, hogy a júniusi tanácsülésen erről is határozatot tudjuk hozni. Azon kívül még nagyon fontos téma a COP11-es biodiverzitási konferencia, illetve a, a higany kérdése. Indiában októberben lesz a biodiverzitási, következő biodiverzitási konferencia, és reméljük, hogy a nyersanyagok mobilizációja a követ, az elkövetkezendő hat hónapokban létrejön, és így ki tudjuk alakítani álláspontunkat. Nagyon fontos az innovatív finanszírozási mechanizmusok megalkotása, és a nyersanyag mobilizációt majd a májusi tanácsülésen is fel fogjuk vetni. Az Európai Unió fontos szerepet kell, hogy játszon a 11. konferencián, és a Dán elnökség a, tagállamok és, a tagállamokkal és a bizottsággal együttműködésben meg fog próbálni egy ambiciózus, de ugyanakkor reális EU álláspontot kialakítani. Uruguayban júniusban lesz egy következő tárgyalási fordulója a higanyról szóló egyezménynek. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen a higany a levegőt, a vizet is szennyezheti, azon keresztül is terjedhet és globális kockázatokkal jár. Dánia meg fogja próbálni minél alaposabban előkészíteni ezt a konferenciát, és ugyanakkor az ICCM 3 és az, és az INC 4 eljárásokkal is foglalkozni fog. Reméljük, hogy hasznos és gyümölcsöző tárgyalásokat fogunk tudni majd folytatni. Az Európai Unió zöld gazdasággá fogjuk tudni alakítani, nyílt elnökségi munkát fogunk tudni folytatni. Azt kívánjuk, hogy nyílt vitát tudjunk folytatni a résztvevők széles körével. Nagyon nagy kihívások állnak előttünk, és Európa zöldi változtatásával kapcsolatban nagyon nagy, nagyon nagy feladatok állnak előttünk hogyha minél kevesebb eszközzel, minél többet meg tudunk valósítani, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó eredményeket tudunk elérni. Együtt kell működnünk a kitűzött célok elérésében, minél magasabbra kell állítani a mércét, ambiciózusnak kell lennünk. Remélem és hiszem, hogy az Európai Tanács elfogadja majd az ajánlatomat, és fontos, konstruktív, jó együttműködést fog tudni folytatni az Európai Parlamenttel. Köszönöm. Ja, das ist ein sehr... Köszönöm szépen, ez egy nagyon sűrű program, amit bemutatott nekünk, egy nagyon ambiciózus program, és láthatjuk rajta, hogy friss szelek fújnak, úgyhogy előre örülök már ennek a munkának. A kollégáknak nagyon sok kérdése van, 14 kolléga már kérte, hogy hozzászólhasson, úgyhogy korlátoznunk kell a hozzászólási időt, kollégánként két percben lezárom a listát, remélem senki sem vész el. Az első Richard Zéber, Karen Karnbach, utána Gerbrandi kolléga, Saldrin Büllier, Karl-Heinz Florenz, Óza Westlund, Vittorio Prodi, Jolanta Hübner, Karl Schlüter, Krista Klaas, Dan Jörgensen, Sofia Marcel Vukovic, Jó Leinen, Krison Arsenis és Satu Hassi. Remélem nem felejtettem el senkit. Kezdjük tehát Richard Zéberrel. 10 percet kapott az elnökség, és most elindul az első kérdéskör Richard Zéberrel. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony és a Dán elnökségnek szeretnék gratulálni, hiszen úgy gondolom, hogy itt a megfelelő arány sikerült megteremteniük eh, a nők területén. Ekünk is sajnos az elnökségben, a saját szakbizottságunkban ez nem sikerült, de mi nagyon örülünk, hogy ilyen fiatal, dinamikus eh, miniszterek kezébe kerülnek olyan dossziék, mint amilyenekkel mi foglalkozunk. Én nem tudtam, hogy az északi országokban vannak ilyen politikai dinasztiák, mint például Margaret Okan és az ön eh, családja, és remélem, hogy éppen ezért nagyon jó lesz a vita kultúra, amit itt képviselni fognak. Nagyon szeretnék köszönetet mondani, hogy 13 órától megjelenik a már munkacsoportunkban is. Szeretném a kollégákat meghívni, hiszen ott speciális témákról is fogunk szót érteni miniszterasszonyjal sajnos nem kaptunk megfelelő termet, de utólag sikerült ez, és nagyon örülök ennek a találkozónak. Most szeretném még egyszer a kérdésemet feltenni az agrárpolitika reformjával és a regionális politikával kapcsolatos fejtegetésével kapcsolatban, különösen a kereszt megfelelésnek az erősítését és a vízkeret irányelvet illeti. Hogyan képzeli el ezt konkrétan, hogyan kívánnak konkrét mutatószámokat bevezetni ezen a területen, hogy ezt, ezeket a területeket is sokkal inkább vízbaráttá tegyék. Szólt azokról a kihívásokról, amik itt jelentkeznek, hogyan képzeli el ezeket konkrétan. Aztán itt vannak a génmódosító szervezetek, Ausztria egy olyan ország, amelynek nehézségei vannak ezzel a témával. Az ön elképzelései hogyan néznek ki ennek a blokkoló kisebbségnek a e, feloldásával kapcsolatban, amivel most ugye szembe kell néznünk a tanácsban. Hiszen e, itt többen a jövőben is ezeknek a GMO-knak a e, tilama mellett akarnak maradni. Ugye aztán itt van az energia hatékonyság kérdés, ez ugye nem az ön dosszié, de hogy látja ennek a helyzetét elnök? Köszönöm szépen Richard Zében, most Karin Kárnbach, utána Gerben Jan Gerbrandi következik. Rövid leszek, mert mások is szeretnének kérdéseket feltenni. Kétszer is említette a fajok sokféleségét, a biológiai sokféleséget. Azt hallottam ki a szavaiból, hogy ön támogatja azt is, hogy az egyes tagállamok maguk döntsenek a génmódosított vetőmagok használatáról, vagy annak tilalmáról, ennek örültem, és decemberben, ez a második dolog, amit említenék, nem jutottak megállapodásra a biodiverzitási stratégiáról az agrárterületen. A kolléganőjének a szavaiból tegnap azt hallottam ki, hogy a önök számára a biodiverzitás nem csak egy kulcs szó, hanem hogy igazán a végrehajtás is fontos az önök számára. Hogyan, hol gondolja lehetne a kapreform keretein belül ezt előmozdítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Gelbrandi kolléga következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Oken miniszter asszonynak is a prezentációját, és gratulálnék is neki, hiszen egy nagyon ambiciózus programot mutatott be az elkövetkezendő hat hónapra. Úgy gondolom, termékeny talajra talál az ön üzenete, ami a zöld növekedést, a biodiverzitást és az összes többi területet illeti, amelyet említett. Egy kicsit aggódom azonban amiatt, hogy a tanácsban ez majd azért nem lesz így. Ha megnézzük, hogy a tanács mit tesz a környezetvédelmi politika területén, nos, hát fogalmazunk diplomatikusan, nem nagyon pozitív dolgok történnek ott. A környezetvédelmi miniszterek tanácsa bedobta törölközőt szemben az agrárminiszterekkel, amikor a biodiverzitásról volt szó. Nem, féltek, nem mertek hozzányúlni a halászati politikához sem, mert féltek a halászati miniszterektől, és hát nincs ez így másként, más területeken sem. Főként arra szeretnék rávilágítani, hogy Dániában milyen új szelek folynak, hogyan akarják az ottani újításokat a hűvös, fagyos tanácsi közegben valamilyen módon elfogadtatni a környezetpolitikában. Manapság olyannyira nyilvánvalóvá vált már, hogy fenntarthatóságra van szükség a gazdaságon belül, és nem csak azért, mert aggódunk a bolygónkért. Érdekel, hogy erről mit gondol. Elnök, Sádrin Bellier a következő, majd Karl-Heinz Florence követi őt. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani miniszter asszony a beszámolóért, és csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik nem csak köszönetet mondtak önnek, hanem sok sikert is kívántak ehhez az ambiciózus programhoz. Szeretnék további tisztázást kérni öntől, ami ami az Orhuszi egyezményt, az annak idején a dániai Orhuszban aláírt egyezménynek a végrehajtását és az ezzel kapcsolatos prioritásaikat illeti. Ugye itt foglalkozunk az igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáféréssel, és még mindig várunk egy olyan irányelvre, ami az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést Európai Uniós szinten a környezetvédelemben egységesíti. Jó lenne tudni, hogy a Dán elnökség ezen a területen mit tervez, hogy ennek az irányelvnek az alkalmazását újra lendületbe hozza. Mik az ezzel kapcsolatos menetrenddel kapcsolatos elképzelései, és hogyan fogjuk biztosítani valamennyi Európai Uniós polgárnak, hogy a környezetvédelem területén is megfelelő jogorvoslattal tudjanak érni. Méghozzá 2012 vége előtt, ugyanis nekünk ez a reményünk, az európai zöldek képviselőként itt a parlamentben nekünk ez az ambiciózus elvárásunk. Ön szólt a riói csúcsról, amire ma júniusban kerül sor, és ahol téma lehet a talaj használat, a termőföld használat, hogy kívánnak nyomást gyakorolni, és mit várnak egy adott esetben az Európai Parlament által elfogadandó állásfoglalástól ezen a területen. Tárgyalásba fognak lépni annak érdekében, hogy egy tényleg újszerű környezetvédelmi szervezet álljon fel, ami a VTO-nak egyfajta ellenpólusát tudja képezni. Hogyan kívánják támogatni a zöld gazdálkodás koncepcióját annak érdekében, hogy a környezetvédelmi fenntarthatósági szempontok erősebben érvényesüljenek? Elnök Karl-Heinz Florenz, utána pedig Óza Westlund kap szót. Miniszterasszony, nagyon szépen köszönöm ezt a lendületes beszédet. Azt a megtiszteltetésért, hogy a nagybátyával, de talán az édesapja volt, minden esetre valamely rokonával már tárgyaljak. Tehát mindenképpen elmondhatjuk, hogy szavatolja a minőséget, hogy ebből a családból származik, de hát azért rejt némi nehézséget is magában ez a terület. Ön elmondta, hogy a gémódosított szervezetekkel kapcsolatos kérdést maguk a tagállamok döntsék el, az osztrák kolléganőm ezt támogatta is az imént. Én sajnos 10 kilométernyire lakom a holland határtól. Mindenféle takarmány érkezik ott, a határon keresztül Németországba, Hollandiából, és egyszerű kis gazdaként én honnan tudjam, hogy ez a takarmány génmódosított anyagokat tartalmaz-e, avagy sem? Világos, hogy ez miért van így, nincs többség e döntés számára, már vagy tíz éve, de hát mit csináljon a kisgazda? Hogyan mondhatja ő aztán, hogy génmódosított anyagokkal, illetve takarmányjal nem etette a baromfiát vagy a sertéseket, amelyeket aztán levágat. Van egy másik ügy is. Június 1-én meg kell határoznunk a széndiokszid kibocsátás csökkentésünk céljait, Önök milyen célokat támogatnak majd? A 20-20-as céloknál maradnak majd meg, vagy az új hatástanulmánynak megfelelően új tendencia mutatkozik majd a tanácsban esetleg, hogy magasabb számban határozzák meg a határértéket? Itt a szakbizottságon belül heves viták folynak erről, és a az erőforrás hatékonyság területén melyek a legfontosabb pontok az önök számára? Erről már, ezt már érintette a beszédében, de talán részletesebben is beszélhetne erről. Orsza Veszlund, majd Vittorio Prodi következik. visa Európa. Köszönöm szépen, én is azt szeretném elsőként elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ilyen modern megjelenést kölcsön az Európának, mint fiatal Dán miniszter és úgy gondolom, hogy a szülei is nagyon sokat értek el már a politikában. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós intézmények és a parlament eh, még nagyon sokat kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy utolérje önt és családját ebben. Éppen ezért nagyon örülök a bemutatkozásának. Elmondta, hogy nagyon sok mindennel szeretnének foglalkozni a programjuk keretében, ami számunkra is fontos. Az elnökségi programjukat természetesen megnéztük, láttuk benne a nanoanyagoknak a témáját, a koktélhatásoknak a kérdését, ezek mind olyan témák, amivel foglalkozni szeretnének. Úgy gondolom, hogy Dánia már a múltban is sokat foglalkozott ezekkel a témákkal, hiszen itt az elkövetkezendő generációknak az egészségét kell, hogy megvédjük, aktívabban kell fellépnünk, ehhez a parlament támogatását is meg fogja kapni, és remélem, hogy más minisztereket is támogatni fogunk tudni annak érdekében, hogy az elnöksége konkrét eredményekkel érjen véget. Elnök, Köszönöm most Vittorio Prodi, utána Jolanta Hibner fog következni, ezzel lezárjuk a kérdések első körét, és lehetőséget biztosító miniszterasszonynak a válaszra. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, szeretnék köszönetet mondani miniszterasszonynak a program bemutatásáért. Nagyon részletes beszámolóval szolgált itt nekünk. Szeretnék néhány kérdést föltenni. Először is elképzelhető-e, az, hogy a csomagolási hulladékkal kapcsolatos irányelvet felülvizsgálják. Itt ugye mind a biológiailag lebontható műanyag, csomagoló anyagokból származó hulladékról, szóval mind más hulladékokról. Ebben támogatásunkra számíthatna. Tehát vannak műanyag csomagoló anyagok, amelyek biológiai szempontból lebonthatók, mások nem. Ezek fontos szerepet játszanak a környezetvédelemben. És mit kíván Dánia tenni annak érdekében, hogy a tanácsban ez a blokkoló kisebbség az irányelvvel kapcsolatban megszűnjön? Itt van a Rio Plus 20 Szeretnék ezzel kapcsolatban még néhány dolgot elmondani, amit fontosnak tartok. Az erőforrásaink korlátozottak, Éppen ezért az erőforrások felhasználása területén sokkal nagyobb fegyelmet és hatékonyságot kell kialakítanunk. És egy általános alapvető emberi jognak kell elismernünk a természeti erőforrásokhoz való hozzáférést. Egy másik dolog még, amiről szólnék, a Rioi konferencia előestéjén, az az, hogy hogyan bánunk a közjavakkal. Fontos, hogy az ezekkel kapcsolatos alapvető beállítottságunk megváltozzon, és így biztosítsuk a fenntarthatóságot. Két percben kérem korlátozni a hozzászólásokat, most Jolanta Hibner következik a kérdések első körében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagyon nagyra törő programot mutatott be. Azt gondolom, a Dán elnökség után talán még kevesebb barátokat tudhat a többi tagállam környezetvédelmi miniszterei között, illetve más miniszterek között is nagyon nagyra törő a programja, mint mondtam, és minden bizonyal vitákat is kivált majd. Két pontban foglalnám össze mondandómat. Egyrészt az erőforrásokról beszélnék, másrészt pedig a hulladékokról és a vízről. A hulladékok kapcsán ön olyan innovációkról beszélt, amelyekkel talán megtakarítások eszközölhetők ki. Talán egyfajta motorként lenne használható ez az ágazat a válság kezelésére. Talán pontosíthatná, hogy milyen innovációkra gondol? És hogyan képzeli el a jobb vízgazdálkodást? Mit ért ez alatt pontosan? A víz egy nagyon fontos közjó, és az energia területén is nagyon fontos szerepet játszik. Fontos, hogy jól tudjuk hasznosítani a vizet az energia termelés szempontjából is. Egy további kérdés pedig a részemről. Mire gondolt, amikor a támogatások megszüntetéséről beszélt olyan termékek esetében, amelyek környezetkárosítók, csak az energetika területére gondol, vagy más területekre is? Elnök, köszönöm szépen a kolléganőnek. Most pedig a miniszterasszony lehetőséget kap, hogy megválaszolja a feltett kérdéseket. Thank you very much, Mr. President. Nagyon köszönöm szépen, elnök úr. Mr. Köszönöm szépen. Először is Zéber úrnak válaszolnék. Nagyon szépen köszönöm az üdvözlő szavakat, és köszönöm Florenc úrnak is, hogy megemlítette a családi kapcsolatokat, és tisztázta a helyzetet, de azt hiszem, ezt ennyiben is hagynám, de nagyon szépen köszönöm az üdvözlő szavakat, és köszönöm szépen, hogy Zéber úr kiemelte a vízügyi munkacsoportot is, ahol beszélni fogunk erről a nagyon fontos kérdésről ma délután. Először is rákérdezett a kapreformra is, hogy hogyan tudjuk azokat az eszközöket finanszírozni a kapon belül, amelyekkel megfelelhetünk a natúra és a vízügyi keretirányelv rendelkezéseinek. Ez egy nagyon fontos kérdés, de nagyon összetett is, hiszen minden egyes tagállam más-más kihívásokkal szembesül, minden tagállamnak vannak kihívásai a vízügyi keretirányelv kapcsán, a Natura 2000 területek védelmében is ugyanez a helyzet. De azt szeretnénk, hogy minél nagyobb teret nyerjen a zöldítés a kapon belül, és nagyon fontos a 7% végrehajtása is. Legyünk őszinték, minél több természetes területünk van, annál jobb, ezért meg kell találni a módját annak, hogy a tagállamok mind-mind elérjék a 7%-os célt, vagy esetleg rugalmasabb eszközöket is bevethetünk. Valaki rákérdezett a biodiverzitásra is, talán ezen a területen is lehetne javulást elérni a kapon belül. Egy nagyon fontos kérdést tett fel a GMO-kkal kapcsolatosan, hogyan lehet a blokkoló kisebbséget eh, megszüntetni. Hétsoros elnökségnek már beletört ebbe a foga, de úgy gondolom mégis érdemes foglalkozni a kérdéssel, fontos a parlament számára ez a dolog, a bizottság is letett az asztalra egy javaslatot, és lát, látjuk, hogy több mint 20 ország szeretné a lehetőségét megteremteni annak, hogy nemet mondjon arra, hogy GMO-kat termeljenek a saját területüken. Tehát úgy gondoljuk, hogy azért van értelme tovább haladni ezen a területen. Jelenleg egy kompromisszumos javaslatot tesz, készítünk, amely a biocéd javaslathoz hasonlatos. Esetenként járunk el, eseti alapon, és termékenként határozzuk meg, hogy mely országok zárhatók ki az adott esetben, hogyha elutasításra talál egy adott terméke kapcsolatosan a kérdés, akkor egy külön eljárás indul a bizottságnál. Emellett nem szabad az EFSA kompetenciáját aláásni semmilyen módon sem. Ezért az EFSA rendelkezésre ki kell, hogy egészítse egy adott új jogszabály. Nagyon nehéz vitatkozni a közegészségügyi kérdésekben, könnyebb azt mondani, hogy vannak specifikus biodiverzitás érdekeink egy adott területen, vagy más környezetvédelmi érdekeink. itt tehát megnézzük, hogy egy adott tagállam esetében milyen konkrét érvelés használható, és ezáltal talán a blokkoló kisebbséget fel lehet oszlatni, lehet, hogy nehéz lesz a helyzet, de hát továbbra is 20 tagállam szeretné fenntartani magának a lehetőséget, hogy nemet mondjon a GMO-kra. Megnézzük, mit tehetünk ezen a téren. Az energia ügyre is rákérdezett, ezért a kollégám felelős, aki tegnap járt itt. Kádenbach asszony a biodiverzitásra kérdezett rá, és arra, hogy a kapon belül hogyan lehet a finanszírozást megteremteni, azt hiszem, erre már megpróbáltam válaszolni, de meg kell néznünk azt is, hogy hogyan tudunk más finanszírozási forrásokat feltárni és hasznosítani. A biztossal együtt meghívtuk egy találkozóra a tagállami minisztereket, hogyan lehetne más forrásokat is találni a biodiverzitás finanszírozására nemzetközi szinten, de azt hiszem talán egy következő soros elnökség feladata lesz majd, hogyan tudunk innovatív finanszírozási mechanizmusokat alkalmazni a biodiverzitás támogatására Európában is, mert ez idáig nem sikerült megoldást találni a Nagoya célkitűzések megvalósítására. A hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal kapcsolatosan láttam Leinen úr jelentését, olvastam azt, és azt hiszem, hogy a legfőbb témákat illetően egyetértünk. Egy átfogó programra van szükség, amely prioritásokat határoz meg, amely foglalkozik a biodiverzitás, a nagoya célkitűzések, az erőforrás hatékonyság kérdésével, és a környezetvédelem, valamint az egészség összefüggéseivel is, és ezeket mind valahogy bele kellene foglalni a hetedik cselekvési programba. Tehát nagyon nagy figyelmet fogok fordítani erre a programra. Gelbrándi úr, elnézést, látom már ott van. Önnek is köszönöm, hogy elismerte, hogy egy ambiciózus programról van szó. Tényleg úgy érzem, hogy itt termékeny talajra találnak a gondolataim, és azt is tudom, hogy a tanácsban fagyosabb a hangulat, de hát nekünk politikusoknak pontosan ez a feladatunk. Hinnünk kell abban, amit mondunk, harcolnunk kell, és meg kell próbálnunk megtalálni azt az érvelést, amelyen meggyőzzük az embereket. A zöld növekedés mellett szóló egyik érv az, hogy ez egy olyan terület, ahol hatalmas a piaci potenciál. Olyan gazdaságok számára, amelyek nyerhetnek valamit a semmiből, úgymond. Mind az erőforrások, mind a víz esetében. Az elkövetkezendő években több billió eurót fognak beruházni világszerte a vízinfrastruktúrába például, és az energia területén is hasonló a helyzet. Tehát világos, hogy miért kellene beruháznunk ebbe az ágazatba. Úgy gondolom érdekes az is, hogy a Világbank és az IMF is néhány nappal ezelőtt azt az üzenetet küldte, a nemzetgazdaságoknak, hogy nagyon fontos továbbra is beruházni, nem szabad mindenhol megszorításokat alkalmazni, és a zöld területek pontosan azok, illetve a zöld ágazatok azok, ahol növekedésre számítani lehet, hiszen hatalmas a piaci potenciál, tehát itt nem szabad megszorításokat eszközölni. Én úgy látom, hogy két válság van, nem csak egy válság, ugyanolyan súlyosak, de talán mondhatnánk, hogy a környezetvédelmi illetve a környezeti ökológiai válság még súlyosabb is, mint a gazdasági, és ha nem oldjuk meg most, akkor vissza fog ütni ez a dolog. Tehát megpróbáljuk majd a Dán újításokat valahogy a tanácsban is érvényesíteni. Belié, asszony, az Orhus konvenció vagy Orhuszi egyezmény szintén egy olyan terület, amely igen nagy felelőssége ruház fel engem, de tudom, hogy a parlament, parlament számára az Orhuszi Egyezmény nagyon fontos. Ezzel az irányelvel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy hatalmas blokkoló kisebbség van, ha egyáltalán lehet ezt kisebbségnek nevezni a tanácsban. Prioritásokat kellett meghatároznunk az elnökség számára, mi ezért azt mondtuk, hogy mi most ezt nem próbáljuk előmozdítani, mert úgy gondoljuk, hogy túl nehéz a kialakult helyzet itt, valószínűleg nem lehet haladást elérni, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartjuk fontosnak az irányelvet. Dánia, mint tagállam támogatja ezt az irányelvet, de soros elnökként nem tudtuk a napi rendünkre tűzni ezt az ügyet, egyszerűen azért, mert prioritásokat kellett meghatároznunk. Olyan területeket, ahol tudunk előrelépést elérni véleményünk szerint. Aztán a következő kérdés, hogy legyen-e hogy legyen-e egy egyezmény az EU-n belül az éghajlatváltozásra vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy legyen egy erős intézményünk a környezeti oldalon is, tehát az UNIP mintájára. Számíthatnak a támogatásunkra, és remélhetőleg sikerül itt is haladást elérnünk. És a zöld gazdaság támogatása, azt hiszem, az magától értetődik, nem akarom megismételni az egész beszédemet, de azt hiszem, itt mindenképpen biztosíthatom önöket a támogatásunkról. Florence úr kérdezett a GMO-kra, génmódosított szervezetekre, és arra a kérdésre, hogy mit tegyen egy német gazda, hogyha a szomszédos Hollandiában ilyen növényeket termesztenek, és azokat takarmányként adják el. Ez valóban egy nagyon fontos és nagyon összetett kérdés, és nem lehet ezt a kérdést megoldani, anélkül, hogy a blokkoló kisebbséget feloldanánk, ami a GMO-k szándékos szabadonbocsátását érinti. Igaza van, meg kell oldanunk mindenképpen ezt a problémát, de egyelőre megpróbáljuk először is napirendre venni a bizottsági javaslatot, és utána lépünk tovább. A 2020-as célkitűzések ismét csak a Lindegor kollégám kompetenciájához tartoznak. Ő itt volt tegnap, ez az ő szakterülete. Ami az erőforrás hatékonyságot illeti, ami a Rio Plus 20-at illeti, azt hiszem bizonyos területekre kell korlátoznunk a prioritásainkat, világos, ambiciózus és konkrét célokat kell meghatároznunk az energia és a vízügy területén. Ezek azok a területek, ahol azt hiszem a legvalószínűbb globális egyetértés vagy egyezmény elérése. Talán lehetséges lenne egy globális vízügyi célkitűzést elérni a vízpazarlás elkerülésére. Talán lehetne egy konkrét cél meghatározni számszerűen, amely az innovációt is segíteni, és a vízforrásokat is, biztonságát is szabatolná. Fontosnak tartom, megnézni, hogy hogyan tud, tudunk konkrét célokat belevinni az erőforrások vonatkozásában a hetedik környezetvédelmi cselekvési programba is. Talán az ecodesign irányelvhez hasonlatos lehetne ez, az ökotervezés irányelvhez hasonlatos. Megnézhetnénk, hogy hogyan tudnánk a termékeket kezdettől fogva oly módon megtervezni, hogy minél kevesebb erőforrás felhasználásával egyre értékesebb termékeket tudjunk előállítani. Tudjuk, hogy a ritka földfémek nagymértékben Kína kezében vannak, ezért kell gondolkodnunk azon, hogyan tudjuk újra kinyerni a már elhasznált termékekből ezeket a fémeket. És a cégeket is el kell bírnunk arra, hogyan termékeket tervezzenek, amelyek ezt lehetővé teszik. Veszlen asszony, önnek is köszönöm a meleg szavakat, és ami az endokrin diszruptorokat illeti, nyilvánvalóan ezen a téren is van még mit tenni. Talán felül lehetne vizsgálni a récset, de úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz időszak lenne ez, illetve nem egy jó időpont lenne ez a récs dosszié megnyitására. Itt a gazdasági válság, nagyon-nagyon nyomás, amely esetleg rossz irányba terelhetni a dolgokat a környezetvédelmi szempontból. Annyit ígérhetek, hogy mi a lehető legambiciózusabbak leszünk, de realisztikusnak is kell lennünk, és úgy gondolom, nem ez a megfelelő időpont a REACH dosszié megnyitására. De megpróbáljuk majd a hetedik környezetvédelmi cselekvési programba beépíteni ezt a kérdést is, és tudom, hogy ön említette, hogy a környezet és az egészség összefüggései nagyon fontosak, és tudom, hogy az endokrin diszruptorok esetében egy nagy hézak tátong. Prodi úr, önnek is nagyon köszönöm a hozzászólást. Ami a hulladékkal kapcsolatos irányelvet illeti, még nem láttunk javaslatot a bizottság részéről. Prioritást élvez a javaslat, ha az elnökségünk alatt megkapjuk azt. az elnökség támogatása a talaj keret irányelv vonatkozásában. Ugyanazt a választ kell, hogy adjam, mint az Orhuszi Egyezménnyel kapcsolatosan. Úgy látjuk, jelen pillanatban nagyon le- nehéz lenne előrelépést elérni ebben a témában. És mivel realisztikusak akarunk maradni, és tudjuk, hogy fagyos gyakran a légkör a tanácsban, ezért úgy gondoljuk, hogy egyelőre nem szeretnénk napi rendre tűzni ezt a kérdést. Sokan említették a Rio Plus 20-at, és a gondolkodásmódunk megváltozását. Olvastam Olaf Palmer beszédét, ez egy 40 éves beszéd. Nagyon frusztráló elolvasni egyszerűen azért, mert azóta semmit sem változott a helyzet, ma is el lehetne mondani ugyanezt a beszédet. És tekintettel arra, hogy ez egy 40 évvel ezelőtt elhangzott beszéd, ez nagyon szomorú dolog. Mindenképpen foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogyan lehetne elismertetni azt, hogy a természeti erőforrások valóban egy közjót képeznek, és ezért meg kell óvnunk őket. Emellett az indikátorok kérés, az életminő, kérdés az életminőség, kérdés az emberi jogok és az erőforrások összefüggése. Mindezek olyan kérdések, amelyek sokkal fontosabbak, mint bármikor korábban. A politikai diskurzus ezért nagyon fontos a Rióban is, és megpróbálunk majd új lendületet vinni ebbe a vitába is. Hübner asszony Nos, lehet, hogy nem én leszek a legnépszerűbb miniszter valóban a soros elnökség végeztével a tanácsban, de hát elnökségként nekünk az a feladatunk, hogy kompromisszumokat próbáljunk elérni, közvetíteni próbáljunk a tagállamok között, és biztos lehet abban, hogy mi mindig megpróbáljuk a zöldítés legmagasabb fokát elérni, de hát realisztikusnak is kell lennünk, nem szabad szem előtt tévesztenünk a valóságot sem. Innováció. Rákérdezett, hogy milyen innovációra gondolok konkrétan, ami a vizet és az erőforrásokat illeti. Ma is lesz alkalom arra, hogy ezt megvitassuk. Talán ön is fontos szerepet játszhatna az ottani eszmecserében, amely ma délután lesz. Tudom, hogy önök közül többen komolyan foglalkoznak a, ezzel a kérdéssel, milyen lehetőségeink vannak, hogyan tudjuk a cégeket rábírni arra, hogy új technológiákat fejlesztenek ki, hogyan tudjuk úgy meghatározni a normákat, hogy ennek innováció legyen a vége. Dániában nagy hagyománya van annak, hogy a víz ügy területén magas normákat határozunk meg, és a szennyvíztisztítás, a vízkezelés területén nagyon erősek a szereplőink. A következő lépés talán az lenne, hogy a fennmaradó vizet hogyan tudjuk megfelelően felhasználni. Azt hiszem, ezek voltak a kérdések, amelyeket feltettek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor átérünk a második kérdéskörre elsőként. Karl Schlüter, utána Krista Klász tehet föl kérdést. Thank you. Köszönöm szépen. Hát inkább svédül fogok beszélni. Egy olyan témát szeretnék megemlíteni, Úgy gondolom, hogy sokkal több kutató tevékenységet lehetne elindítani, elindítani a toxikus anyagokkal, a különböző toxikus anyagok, vegyi anyagok koktél hatásával, együttes hatásával kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy a rendszer nem úgy van kialakítva, hogy valamennyi információ nyilvánossága kerüljön, és a dosszéknek csak a 15%-át ellenőrzik. Ha pedig kiderül, hogy valaki nem tartotta magát az előírásokhoz, akkor pénzbírsággal élnek. Nos, jó lenne, hogyha a fogyasztók tájékoztatást kaphatnának azokról a vegyi anyagokról, amelyekkel kapcsolatban szigorú vizsgálatot folytathatnak le. Azt mondta, hogy 40 évvel ezelőtt, Stuart Mills pedig 150 évvel ezelőtt mondta, ahogy olvastam, hogy azok, akik gazdagabbak, azoknak nem szabadna a fogyasztásukat meg kettőszörözni, és nem szabadna, hogy a gazdagságukat szimbolizáló dolgokba fektessék be a pénzüket, hanem megfelelő felhasználást kell találni ezeknek a pénzeknek, növelni kell a termelést. Nem tudnánk esetleg egy olyan világot kialakítani, ahol most már a pénzek a környezetvédelembe folynak, amely gondol a környezetre, ahol virágzanak a virágok, és nyugodtan élnek az állatok. Itt az ideje, hogy fellépjünk a környezetvédelme érdekében. Nem szabad, hogy további állatfajok haljanak ki, eltűnjenek növényfajok. Úgy gondolom, hogy a vadon növő természetnek továbbra is teret kell engedni a mezőgazdaságban. Ez egy olyan szöveg, ami 150 évvel ezelőtt született, de ennek ma is aktualitása van. Ebbe az irányba kell haladni, elnök. Most Krista Klász, utána pedig Dan Jörgensen. Köszönöm szépen, miniszter asszony, tanácsi elnök asszony. Gratulálok önnek. Ön nagyon fiatal, de nagyon sok terve van, nagyon ambiciózus programot adott itt elő nekünk. Nagyon jó volt hallgatni önt, és ezt hallani ezt a lelkesedést, amivel megközelíti a problémákat. Már régebb óta párbeszédben vagyunk, hogyha meghallgatjuk Kár Slütert, vagy már meghallgatjuk Dán Jörgenzent, ők is elmondják ezt. Elmondta, hogy Dánia olyan ország, amely a környezetvédelem területén mindig is eh, éllovas szereppel rendelkezett, Hibner kolléga föltett ezzel kapcsolatban már kérdést, de én utalni szeretnék még egyszer arra, hogy Európát össze kell tartanunk. Meg kell tartanunk ezt az apró lépések taktikáját, és így kell egységesíteni az álláspontunkat. Nem szabad, hogy az egységes álláspont helyett a nemzeti különböző álláspontok nyerjenek teret. Ez nagyon fontos lenne a e- európai egységes piac szempontjából is. Említette a Ricset, hogy ezt nem akarják fel bontani, de itt vannak a peszticid és biocid anyagok, amelyek végső soron aztán belekerülnek a belekerülnek ugye a, a vegyi anyag hatóságnak a hatáskörébe. Hogyan kívánják ezt a hatóságot, ezt az ügynökséget erősíteni, annak a hatáskörét támogatni? Nagyon sok kérdés nyitott ezzel kapcsolatban. Ezt együtt kell tennünk, az európai intézményeknek az erősítése és az EHA-nak az erősítése ebből a szempontból különösen fontos. Aztán itt szó esett az endokrin diszruptoroktól, tehát a hormonrendszerek káros hatása lévő anyagokról. Vannak olyan gyógyászati anyagok, például a fogamzásgátló szerek, amelyek ilyen hatással járnak, és amelyek végső soron aztán a vízrendszerünkbe kerülnek be, és ezáltal az arra érzékenyek számára károkat okoznak. Ezeken a területeken kívánok Önnek sok sikert a működése során. Köszönöm szépen, Krista Klázmos, Dani Jörgensen. Thank you very much, Köszönöm, elnök úr, köszönöm ide a beszámolódat. Nagyon örülök, hogy itt, hát, itt láthatlak a parlamentben, és ki, köszönöm a kiváló bevezető beszédet. Két kommentárom lenne. Az egyik az, a kicsit kapcsolódik Kársz Luther által mondottakhoz, és a koktél hatásra vonatkozik, valamint az endokrin diszruptorokra. Van egy csomó lehetőségünk, a REACH megnyitása nélkül ezt kezelni, ugyanis vannak más irányelvek is a reach kívül, ahol a koktél, koktélhatás megjelenik, de ugyanakkor az is, hogy mivel még nem tudunk eleget erről, még nem teszünk semmit, de majd, hogyha lesz elég tapasztalatunk, akkor majd teszünk valamit ezért. Tehát a Dán elnökség nyomást gyakorolna-e a bizottságra ennek ügyében, hiszen ez nagyon fontos lenne. A másik az előzetes hozzájárulás a PIC irányelvel kapcsolatban. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy nagyon szívesen dolgoznánk egy kompromisszumon ebben az ügyben is. Ahogy mondtad, a módosítások nagy része technikai jellegű, de a akkor is az ördög mindig a részletekben lakik. Biztosítanunk kell, hogy ne adjuk meg a lehetőséget a vállalatoknak arra, hogy ha az európai piacon nem tudnak megszabadulni a veszélyes anyagoktól, akkor azt csak a fejlődő országok piacaira kell, hogy szállítsák, és már rendben is van minden. Akkor a közös agrárpolitika zöldítésével kapcsolatban. Tegnap is megkérdeztem kollégától, akivel nagyon jól együttműködsz, de a te véleményedet is hallgatni, ha meg szeretném hallgatni. Nagyon sok olyan civil szervezet van, amely hozzám hasonlóan aggódik azon, hogy, ö, a, ö, hogy álzöldítésről lesz itt szó, és nem valódi kizöldítéséről a közös agrárpolitikának. Milyen intézkedéseket, milyen módszereket akar a Dán elnökség alkalmazni annak biztosítására, hogy valóban értékes zöldítés, hogy valóban környezetbarát zöldítésről legyen itt szó? Köszönöm. Köszönöm szépen. Sofia Mászé Kukovics következik majd jó lájnán. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak is, hogy eljött ma hozzánk, és gratulálok ehhez a kiváló programhoz. Azt hiszem, az édesanyja minden bizonyal nagyon büszke önre ma, és mindarra, amit mondott. Dánia vezető szerepet tölt be, ami a környezetvédelmet illeti. És Dánia természetesen példaértékű lehet mind Európában, mind a világ többi részén e tekintetben. A kérdésem, lesz-e egyfajta eszmecsere a bevált gyakorlatokról az önök soros elnöksége alatt? Önök Dániában már nagyon sok mindent elértek, sok-sok eredményt fel tudnak mutatni. Például új munkahelyek is teremthetők a kis- és középvállalatok körében, és akkor az indiai, brazil, orosz piacokra is be lehetne törni a környezetvédelmi, zöld ágazatok területén. Ezek a legfontosabb piacok most Európa számára. Ami az ökodizájnt illeti, vagy ökológiai tervezést, erről is már szóltak korábban, támogatnak-e egy erősebb szabályozást ezen a téren? Jelen pillanatban ugyanis csak egy önkéntes szabályozás van, ezek nem kötelező érvényűek. akarnak-e világos szabályokat bevezetni a különböző erő, nyersanyagok visszanyerésére vonatkozóan, és mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy Európában ismét iható legyen a csapvíz? jó nem majd Kriton Arsenis következik. Kedves Ida, vagy inkább kedves miniszter asszony, én is gratulálok ehhez a pompás programhoz. A konzervatív kollégák megdicsérték az Óken családot, és a család tagok politikáját. Nyilvánvaló, hogy számíthat a támogatásunkra, és a, akkor is, amikor az önprogramjáról, programjainak egyes pontjairól szavazunk majd. Örülök, hogy foglalkozni kíván a hetedik eh, környezetvédelmi cselekvési programmal a bizottság előkészítő munkája eddig hagy kívánni valót maga után, a bizottság habozott a program javaslat kidolgozásával kapcsolatosan, ezért nagyon fontos, vagy ezért is fontos az, hogy a parlament és a tanács fokozottan foglalkozzon ezzel a programmal, és valamilyen módon szintézbe, szintézisbe is hozzuk azt az Európai Unió 2020-as stratégiájával. Mint ahogyan mondta, ez az összes stratégia, az összes menetrend, összes reformnak a, egyfajta felő, felé rendelt ernyője, tető alá hozza ezeket. A biodiverzitás, a hatékonysági irányelv, a kapreform, és az összes többi jogszabály is ez alá tartozik. És éppen ezért is nagyon fontos, hogy világos célokat határozzunk meg, és ne csak papíron tegyük ezt a hetedik környezetvédelmi cselekvési programban 2020-ig, és utána kidolgozzuk benne a jövőképet is 2050-ig. És konkrét célokat kell, hogy tartalmazzon, hogy azokat végre is tudjuk hajtani. Remélem sikerül a végrehajtás területén található hiányosságokat felszámolni. Egy irányelvet javasolnék a környezetvédelmi ellenőrzésre vonatkozóan, és hogy ne lépjem túl a felszólalási időt, Gelbrandi úr említette a tanácsban uralkodó hűvös, fagyos légkört, hát én szívesen bevinném ezt a programot oda, ebbe a fagyos légkörbe, hiszen fontos, hogy az EU vezetői is, az Európai Tanács is foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és ne csak a szakminiszterek. Köszönöm szépen, mondja az elnök Kriton, Arsenis Magyszátóhászi. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm miniszterasszonyt szakbizottságunkban. Nagyon kellemes ilyen fiatal embert ilyen komoly pozícióban látni, nyilván megérdemelte a bizalmat. Nem is szükséges idősnek lenni, egyszerűen önmagát hozza, nem is akar idősebbnek és másnak látszani, mint aki. Ez kiváló tényleg. Az a Rio Plus 20-as konferenciáról szeretnék szólni. Tulajdonképpen az önök cop jának minősül, hiszen ez is egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű konferencia, és ez most megadja önöknek a lehetőséget arra, hogy megmutassák, mire képesek. Nehéz konferencia lesz. Úgy gondolom, hogy hogyha valami konkrétat el tudunk majd érni, az a biodiverzitásról szóló vita lesz, különösen a nyilvános vita, amely a jövőre vonatkozó terveket fogja majd kicsit konkrétizálni. A a jelenlegi tervezetek még csak most készülnek, és az első találkozó éppen New Yorkban most folyik, de biológusok felemlítettek egy ügyet, amely a GDP-n túlmenő területhez kapcsolódik, azt hiszem, hogy talán a tanácsadóikkal együtt jó lenne ezt megtárgyalniuk és támogatniuk EU-s részről. Köszönöm szépen, Szátó a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony, nagyon kellemes élmény volt önt hallgatni. Annak is örülök, hogy a tenge, hajózás üzemanyagokként tartalmáról szóló irányelvet is kezelni kívánják az elnökség alatt. Nagyon sok téma, amely a klímapolitikához és máshoz, másféle környezeti politikához tartozik, most a tanács elé került. Az egyik ilyen téma a üzemanyagok illetve az ezekre vonatkozó fenntarthatósági kritériumok. Tudjuk, hogy nagyon nagy aggodalmak kapcsolódnak az erdők széndiokszid egyensúlyához, nem csak a bioüzemanyag termelés miatt, de azért is, ugyanakkor a biodiverzitásra gyakorolt hatása miatt is ennek a bioüzemanyag és biomassa termelésnek. Az lenne a kérdésem, hogy a Dán elnökség együtt kívánna majd működni velünk annak érdekében, hogy a bioüzemanyagok és a biomasszára nézve megfelelő fenntarthatósági kritériumokat tudjunk megállapítani, és el tudjuk kerülni az erdők talajának, illetve a biodiverzitásnak a károsítását. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Ádár János következik. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt miniszterasszony, a bevezetőjében ön említette a szevezó irányelvnek a módosítását is. Négy megörökölt dossziéről beszélt, és ezt említette negyedikként. És azt fogalmazta meg célként, hogy jó lenne első olvasatos tárgyalásig eljutni, ami egyébként a lengyel elnökségnek is a célkitűzése volt. Ezt a, magyar, ezt a parlamenti pártok túlnyomó többsége támogatja ezt a célt, azonban látjuk, hogy a tanácsban nem olyan nagyon könnyen haladnak a dolgok, és én arra szeretném az ön figyelmét felhívni, hogy volt egy olyan minimum, amikor a kompromisszumokat megkötöttük itt a háttértárgyalások során és itt a bizottsági tárgyalások során is, amit egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy a biztonsági szint nem csökkenhet a korábbi szabályozáshoz képest a biztonsági szint nem csökkenhet. Ehhez képest riasztó híreket kapunk a tanácsüléséről, ahol a hatályt, amit ön is egyébként kiemelt a bevezetőjében, ahol a hatályt szűkíteni akarják, eh, bizonyos bekerülési útvonalakat meg akarnak változtatni, ennek következtében félő, hogy bizony a blokkoló kisebbség megakadályozza azt, megakadályozhatja azt, hogy első olvasatban sikeres tárgyalást folytassunk le. Én azt tudom ajánlani, azt tudom mondani önnek, hogy az itt lévő szakértők, árnyékjelentéstévők és magam is, mint ennek a szevezó riportnak a jelentéstévője, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vitás kérdéseket elrendezzük, de még egyszer szeretném felhívni a figyelmét, hogy nagyon törékeny kompromisszumot hoztunk létre itt a parlamentben, és nagyon-nagyon oda kell figyelni a tanácsnak ahhoz, hogy ezt a fajta konszenzust, ami a parlamenten belül kialakult, azt továbbra is meg tudjuk őrizni a cél elérés érdekében, hogy valóban első olvasatban ez, ez a jogszabály, ez az irányelv megszülethessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégának, és magamat is felvettem a felszólalók listájára utolsóként. Az éghajlatvédelmi csomaga kapcsolatosan beszéltünk a biomasszáról, a biomassa fenntartható termeléséről. Ez egy ez a legkisebb közös nevező, mondhatnánk. A tagállamokon, tagállamokban egy verseny alakult ki a területekért. A mezőgazdasági miniszterrel, az ön kollégájával tegnap folytattunk megbeszélést, ott is előkerült ez a téma, és tulajdonképpen még egyszer részletesebben definiálni kellene, pontosabban meg kellene határozni, hogy hogyan is lehet fenntartható módon biomasszát termelni. Az üzemanyag minőségről szóló irányelv esetében is felmerült ez a kérdés, és a kérdés, hogy számíthatunk-e támogatás, hogyha a parlament megragadja a kezdeményezést, és felveti ezt a témát, és megpróbálja növelni a biomassa felhasználásának elfogadottságát Európa szerte, azáltal, hogy a fenntarthatósági kritériumokat növeljük, és a versenyt az egyes ágazatok között némileg csökkentjük. Különösen a biogáz területén azt láthatjuk, hogy a tejtermelő ágazat a zöld területek miatt versenyben áll egymással, és el tudják-e képzelni a jelenlegi soros elnökség alatt azt, hogyha a parlament részéről lenne egy kezdeményezés a fenntarthatósági kritériumok szigorítására, akkor ezt tudják-e támogatni a tanácsban, annak érdekében, hogy talán akkor egy éghajlatváltozás, vagy, megvá- vagy egy atmoszféra változás következzen be a tanácsban. Némileg. Ezzel akkor lezártuk a második kérdéskört, illetve a kérdések második körét, és várjuk a miniszter asszony válaszait. Much. Köszönöm szépen. Először is Slüter úr kérdésére válaszolnék az endokrin disruptoroktól. Azt hiszem, hogy nagyon fontos területekről beszélt, amelyekkel kapcsolatban már most is előrelépést tehetünk. Ö, gyakran azt mondjuk, hogy ha nem beszélünk a dolgokról, a problémákról, azok nem léteznek. Hát itt most tényleg egy szándékos megközelítésről kell, hogy legyen szó, és tudunk is valamit tenni, de itt a forrásokról és a prioritárosokról is van szó, így kell majd eljárnunk. A vegyi anyagok napirendjével kapcsolatban, tehát tényleg az a kérdés, hogy a megfelelő információkat megszerezzük a különböző vényi anyagokról. Meg kell vizsgálnunk őket, és egyszerűen meg kell legyen a szükséges tudád, tudásbázis annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni, és így esetleg a tagállamokban lehetne először tiltásokat elérni, és utána egy európai szintű tiltást. Hogyha vannak olyan országok, ahol vannak, van elég tapasztalat, tudás ezekről az anyagokról, akkor azoknak alapján tudunk előrelépni. Parlament és az államok is nagyon sokat tudnak tenni az információk megosztása révén, hiszen ezúton tudunk majd előrelépni. Egyetértek önnel az, abban, hogy ezelőtt eddig nem tettünk eleget. Köszönöm, hogy John Stuart, Stuart Millt svédül idézte, gyönyörű, szép szöveg volt, és nagyon jó szöveg. Biztos, hogy nagyon sokban igaza is van, nagyon nagy, hosszú vitát lehetne erről tartani, de valóban nagyon fontos kérdés, hogy a gazdaság hogy kezeli az igen szűkös forrásokat. Nagyon gyakran elfelejtjük, illetve egy ponton elfelejtettük, hogy ezek a források nem korlátlanok. De én sem, nem vagyok se túl fiatal, se túl naív, amikor a források felhasználásáról beszélek. Biztos vagyok benne, hogy a McKenzie intézet decemberi dokumentumát nagyon sokan elolvasták. 7 millió a 9 millió, a föld 9 millió lakosából körülbelül középosztálybeli lesz, és az ezzel kapcsolatos igény, növekedést nem fogjuk tudni a jelenlegi módszerek, jelenlegi életszínvonal mellett garantálni, tehát nagyon fontos, hogy összefogjunk, és átgondoljuk, hogy milyen értelmesebb, okosabb módszerrel kell, hogy elkezdjük most irányítani a gazdaságunkat. Mert biztos vagyok benne, hogy megvannak a megfelelő források. Elég forrás rendelkezésünkre áll, de sokkal jobb módszereket kell felhasználni annak érdekében, hogy a jövőbeni generációknak is biztosítani tudjuk az energiát és a többi szükséges forrást. De tud, egyetértek abban, hogy ennek a kezelése nagyon sokszor nem eléggé határozott. Klászasszony. Egyetértek abban, hogy ez egy egész életre szóló feladat, de meg is kell érteni ezt a feladatot teljességében annak érdekében, hogy bármely részében előre haladást tudjunk elérni. Az a dolgunk tehát, parlamentnek is és az elnökségnek is az, hogy ez a zöld átalakítás a legfontosabb feladatunk és hinnünk kell abban, hogy ez lehetséges is, hogy meg tudjuk fordítani a helyzetet olyan módon, hogy mindenki nyertese legyen. Hogy a környezetvédelem nem olyan terelem, terület, ahol egyszerűen mindent csak megtiltunk, és senkinek semmiféle módon nem engedünk meg semmit, hogy ne érezhesse jól magát senki soha, hanem arról van szó, hogy a jogszabályok, amiket megalkottunk, értelmes, jó, okos jogszabályok legyenek. Tehát ebben az, ebben az irányban kell tovább haladnunk, és közös közös értékeket szem előtt tartva közös úton kell haladnunk, akkor is, hogyha ez akár egy életre szóló feladat is. Nagyon fontos, hogy Európát együtt tartsuk, egyben tartsuk. Nem szabad megengednünk, hogy még jobban szétessen. Ezért nagyon fontos a különböző érdekek kiegyensúlyozása a Dán elnökség számára is tehát, hogy a megfelelő irányt megadjuk a környezetvédelmi politikának, de ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy hol, képes, hol vagyunk képesek kompromisszumot teremteni, hol nem és hogy milyen módon tudjuk eh, összehangolni a különböző véleményeket, milyen módon tudunk egyensúlyt teremteni a különböző érdekek között. Nehéz feladat, de szerint úgy gondolom, hogy sikerülni fog. Jörgenzen úr, és megemlítette a koktél, hatást, és azt, hogy jelenleg mit tudunk ez ellen tenni. Jörgenzen úr is elmondta, hogy a tudás alap megteremtése a legfontosabb. Azt is aláhúzta, hogy a, a hogy milyen veszélyek rejlenek a PIC rendelet eh, átdolgozásában. Ezeket figyelembe fogjuk venni majd, és remélem, hogy sikerül, sikerülni fog első olvasatban megállapodnunk. A közös mezőgazdasági politika reformjával kapcsolatban megpróbáljuk valóban kizöldíteni, és reméljük, hogy az első és a második pillér belül eszközökkel és finanszírozással egyaránt hozzá tudunk járulni ehhez a feladathoz. Elő fogjuk teremteni a pénzt, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a két pillér közötti rugalmasság megteremtése, és hogy a regionális fejlesztés, a vidékfejlesztési programban rendelkezésre álló pénzeket is fel kell tudni megfelelőképpen használni. Nem akarjuk, hogy egy álkizöldítés induljon el, hanem valódi zöldítését kívánjuk elvégezni a kapnak, és biztos vagyok benne, hogy ebben is nagyon jó lesz az együttműködés a parlament és a tanács között. Kukovics asszony, ott van, igen, köszönöm. Köszönöm a kérdését, és köszönöm kedves szavait. Nagyon örülök, hogy ilyen meleg fogadtatásban részesít. A legjobb bevált gyakorlatok megváltoztatása a legfontosabb feladatunk, egyetértek, és hogy ezeknek a megosztása a leg, legfontosabb. vízügyi területen különösen nagyon jó lehetőségeink vannak a legjobban bevált gyakorlatok megosztására. A vízügyi munkacsoportban lesz majd találkozó. Tudjuk, hogy Dániában is sokat tettünk ezen a téren, de szeretném, hogyha ennek a transformációnak a továbbvitele lenne a az előremutató út. Kérem, hogy segítsen minket jó tanácsokkal, mert úgy gondoljuk mi is, hogy a legjobb megoldatok, gyakorlatok megosztása itt a megfelelő módszer. Az ökotervezés ről valószínűleg rendeletet kell készíteni, hogyha szeretnénk, hogy valóban működjön, de részletesebben erről most nem szeretnék szólni, mert még nem eléggé konkrét, legalábbis én még nem látom eléggé konkrétan ezt a feladatot. Úgyhogy nem is akarok úgy tenni, mintha túl sokat tudnék róla, nem is fogok részletekbe belemenni. Hogy a csapvízfogyasztást hogy ösztönözzük? Dániában nagyon nagy gonddal védjük a, a talajvizet, a a talajban található víz, vízrétegeket, és tulajdonképpen ez az egyik jó módja annak, hogy a lakosság hajlandó legyen meginni a csapvizet. Tudom, hogy máshol is, más országokban is nagyon jó a víz. Tulajdonképpen hozzáállásváltásról van itt szó. Én úgy gondolom, hogy ez az a módszer, amelyel a csapvíz fogyasztást ösztönözni tudjuk, de nagyon jó kérdés. Én jelenleg ennél konkrétabb választ nem tudok erre adni. Leinen úr, igaza van a hetedik kutatási cselekvési program vonatkozó javaslatot a bizottság nem adta be időben. Nagyon nehéz feladat ennek az ösztönzése. Remélem, hogy ez minél előbb megtörténik, a tanács ösztönözni fogja a bizottságot arra, hogy ezt végre megtegye, át fogom adni a parlament azonbeli kívánságát is, hogy végre előrelépés legyen ezen a téren. Nyomást fogok gyakorolni a érdekeltekre annak érdekében, hogy ez meglegyen, és megpróbálunk ezzel kapcsolatban júniusra tanácsi következtetéseket is készíteni. Most az a feladatunk, hogy a különböző területeken folyó munkát minél specifikusabban meghatározzuk. Jelenleg az a fontos, hogy legalább valamiféle program legyen júniusra. Tehát a főnököknek kell most összeülni és beszélni, és az a kérdés, hogy, a, hogy az európai csúcsra hogy tudjuk elintézni, hogy az asztalra kerüljön ez a program. A, a növekedés és a zöld gazdaság összekapcsolása nagyon fontos. Beszélnünk kell a Rio Plus 20-ról is. A Rio Plus 20 is az egyik legfontosabb prioritása Dán elnökség számára, de abban is biztos vagyok, hogy más terület is lesz majd, ahol a szakbizottsággal gyümölcsöző együttműködést folytatunk, és amelyről a vezetőinket is meg tudjuk győzni, amelynek a fontosságáról az vezetőket is meg tudjuk győzni. Különösen a gazdasági minisztereket kell erről meggyőzni. Arsenis úr volt a következő hozzászóló. Köszönöm önnek is kedves szavait. Köszönöm, hogy aláhúzta Rio fontosságát. Néhány óra, néhány nap múlva sokkal többet fogunk tudni arról, hogy az Európai Unió álláspontja milyen. Ön is aláhúzta, hogy milyen, sok minden, milyen sokkal járultunk már is hozzá, de fontos, hogy ezzel kapcsolatban is szülessenek tanácsi következtetések. Azon kívül a Beyond GDP területen is fontos, hogy minél több információt szerezünk, és ezen a területen is hozzá tudjunk járulni a munkához. Szátó Haszi asszonynal is várom az együttműködést, tudom, hogy mennyire fontos neki ez a terület, mivel ő volt a jelentéstevő a bioüzemanyagokról szóló jelentés előadója. A bioüzemanyagok tulajdonképpen nem hozzám tartoznak, de a környezetvédelmi miniszterek is felelősséget kell, hogy vállaljanak ezért a területért. Nagyon fontosnak tartom, hogy szigorú követelményeket állapítsunk meg, biztosítsuk azt, hogy, az egyik problémát, hogy egy problémát nem úgy oldunk meg, hogy közben másik három problémát generálunk a, ez a biomasszára is ugyanúgy vonatkozik, hiszen lehet, hogy az üzemanyag hiányt vagy a takarmányozás területén felmerülő kérdéseket megoldjuk egy bizonyos módon, de hogyha ez azzal jár, hogy közben az erdők, erdőket kiírtjuk, vagy olyan növényeket termelünk, amelyeket nem tudunk megenni, akkor ez valóban nem a megfelelő megközelítés. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat, és nyomást fogok gyakorolni a, annak érdekében, hogy ez a téma is az asztalon maradjon. Áder úr volt a következő kérdésfeltevő. A szevezó hárommal kapcsolatban tett föl kérdést. Nagyon fontosnak tartom, hogy aláhúzta, hogy a jelenlegi kompromisszum mennyire törékeny kompromisszum, és hogy nem szabad nagyon sokat változtatni rajta. Tisztában vagyunk mi is a hatállyal kapcsolatos ö, problémákkal, és semmiképpen nem akarjuk, hogy az európai polgárok védelme csökkenjen, amennyiben módosításokat tennénk a Szevezó 3-ban. Úgyhogy biztosítani fogjuk, hogy a kompromisszum ne gyengüljön, és hogy a védelem szintje ne csökkenjen. De a vita során mindig van, ami bennmarad, van, ami kiesik, Úgyhogy sajnos ez is egy nagyon technikai jellegű dosszié, nehéz feladat, de nagyon fontos politikai, politikai kérdést tett fel. Nagyon gondosan fogjuk kezelni ezt a dossziét is. Azt hiszem, hogy meg is válaszoltam minden kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter asszony, kedves Ida Ókán. Ez egy kitűnő válasz eh, csomag volt, amit kaphattunk. Csak azt szeretném rögzíteni, hogy itt szikráznak a szemek az örömtől. Úgy látom, hogy együtt örülünk a jövendő munkának. Úgy gondolom, hogy nagyon is fertőző eh, az ön lelkesedés, és remélem, hogy a ambiciózus fellépése fertőző lesz a tanácsban ülő másik 26 kollégára nézve is, ugyanis meg vagyok győződve arról, hogy a pénzügyi válság, a gazdasági válság és végső soron az adósság válság azáltal oldható meg, hogy átállunk átállunk egy újfajta gazdálkodásra, egy fenntartható gazdálkodásra. Ezzel kapcsolatban konkrét javaslatok vannak, szükség van fenntartható halászati politikára, fenntartható agrászati agrárpolitikára, és én tudom, mert ezen a területen dolgoztam az elmúlt életemben, eh, egy fenntartható gazdálkodásra pénzt is lehet keresni, új munkahelyeket lehet teremteni. Az én régiómban 15 ezernél is több új munkahely született a megújuló energiaforrások hasznosítása területén, úgyhogy ennek sikerülnie kell egész Európában. Erre az útra kell lépnünk, ez a helyes út, a fenntartható út. Köszönöm szépen még egyszer eh, a megjelenését. Egy öröm volt, hogy ezen a héten eh, a kollégáival és önnel találkozhattunk, itt vendégül láthattuk önöket. Ez egy nagyon hasznosan eltöltött idő volt, és a kollégáknak már mondtam, akik felelősek az egész, elmondtam a kollégájának, aki az egészségügyet volt felelős, hogy itt a hajlandó koalíciója eh, dolgozik a parlamentben, számíthat rájuk, bennünk egy olyan szövetségesre talál, aki az ön oldalán áll és támogatja a munkáját, úgyhogy teljes szívből kívánunk sok sikert az elkövetkezendő hat hónapra, és azon túl is. Úgy gondolom, hogy mi támogatjuk a minőséget, minden jót köszönjük szépen!